Ságülésünket. Okay, then. First I... Rendben, tehát napirendünk első pontja ma délután eszmecsere a magyar elnökség képviselőivel a közlekedési ágazat területén. Szeretném önöknek bemutatni a közlekedésre felelős államtitkár urat, Völner pár urat, akivel volt alkalmam már korábban is informális keretek között találkozni és eszmét cserélni a magyar elnökségről, amikor az indult. Völner úr, üdvözlöm Önt körünkben, a szakbizottság és idegenforgalmi szakbizottság körében az Európai Parlamentben. Várjuk, örömmel várjuk az elkövetkező hat hónapban az Önökkel való, való együttműködést, és most meg azt várjuk, hogy beszámoljon arról, mit tervez a magyar elnökség. Az a szokott itt a szokás lenni, hogy először vendégeink beszélnek, megadjuk a szót önnek, aztán pedig megnyitjuk a kérdések előtt a teret, először a frakciókoordinátorok, az egyes frakciók vezetői kapnak majd kérdésre szót, aztán meg a többiek, amennyiben kívánják. Tehát üdvözlet, átadom a szót önnek. Mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Megtisztelő lehetőség, hogy hazámat képviselve bemutathatom önöknek és megvithathatom önökkel az Európai Unió tanácsa soros elnöki tisztét betöltő Magyarország közlekedési prioritásait. Meggyőződésem szerint Európa csak akkor maradhat versenyképes, a világ más részeivel szemben, ha a szédítő ütemben jelentkező kihívásokra folyamatos megújulással tud válaszolni, és a magyar elnökség a közlekedés területén is mindent megtesz ezért egy erős, versenyképes európai együttműködés kialakítása érdekében. A közlekedés a gazdaságfejlesztés kulcsfontosságú területe. A szárazföldi légi és vízi közlekedési hálózatok fejlesztése közös gyarapodásunk motorja lehet. Minden döntésünknél figyelembe kell vennünk azonban a gazdaságiak mellett a fenntarthatósági és a környezetvédelmi szempontokat is. Magyarország köszönettel tartozik a korábbi elnökségi féléveket példásan teljesítő spanyol és belga kollégáknak, akiknek a trió programban kitűzött célok nagy részét sikerült megvalósítaniuk. A magyar elnökség a triótársak által elért eredményekre építve kívánja munkájukat méltó módon folytatni. Céljaink megvalósítása érdekében számítunk a szoros együttműködésre az Unió minden intézményével, így az Európai Parlamenttel is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy a következőkben összefoglaljam a magyar elnökségi program közlekedési prioritásait. A szárazföldi közlekedés prioritásaival kezdem. Önök előtt is ismert, hogy a Eurovignet irányelv módosításáról szóló tervezettől igen szűk többséggel jött létre a politikai megállapodás a tanácsban. Ez a körülmény nagyon kis mozgásteret hagyott az elnökség számára a parlamenttel történő megállapodáshoz. A tanácsban bármely további tagállam tiltakozása blokkoló kisebbséget eredményezhet. A lehetséges kompromisszumos kérdéskörök feltárása már a belga elnökség alatt megkezdődött. Elnökségünk az Európa Parlamenttel szoros és intenzív együttműködésben kívánja folytatni a dosszié tárgyalását. Minden érzékeny kérdésben nagyon kiegyensúlyozott kompromisszumra törekszünk annak érdekében, hogy a második olvasatos megállapodás 2011 első félévében megszülethessen. A magyar elnökség fontos célkütézéseit közé tartozik a közúti közlekedés biztonsági irányelvjavaslat javaslat tárgyalása és annak lehetőség szerinti lezárása. A közlekedési tanács 2010. december 2-ai döntése alapján lehetővé vált, hogy a magyar elnökség az eljárást a második olvasatos tárgyalással folytassa, és nyárra akár le is zárja. A tárgyalás megkezdéséhez szükséges adminisztratív intézkedéseket haladéktalanul megtesszük. Arra törekszünk, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között mielőbb megállapodás jöjjön létre. A magyar elnökség kiemelkedőnek fontosan tartja az első vasúti jogszabálycsomag átdolgozását. Célunk, hogy a 2011. június 16-ai tanácsülésen általános megközelítést érjünk el. Ugyanakkor bár mindent megteszünk a siker érdekében, a tagállamok közötti nézetkülönbségek miatt elképzelhető, hogy a munka egy része a lengyel elnökségre marad. Elkötelezettek vagyunk arra, hogy a magyar elnökség alatt előrehaladás történjen a belvízi hajózás területén is. A magyar elnökségi program a belvízi hajózásra prioritásként tekint. Meggyőződésünk, hogy a belvízi hajózás megfelelő integrálása a különböző logisztikai láncokba hozzájárul a versenyképes közlekedéspolitika kialakításához. Úgy véljük, hogy a belvízi hajózás fejlesztése, mint hatékony, környezetbarát és megbízható közlekedési mód hozzájárul a rendelkezésre álló különböző közlekedési módok optimális kihasználásához, ezáltal pedig a közlekedési és logisztikai hálózat további kapacitás növekedéséhez. 2011. április 6-a 8-a között Esztergomban magas szintű belvízi hajózási konferenciát szervezünk, amelynek témája a belvízi hajózás megfelelő integrálása a gazdaságba. A rendezvény célja a NAJADES program jövőjére és finanszírozására vonatkozó alapelvek meghatározása. Elkötelezettek vagyunk a belvízi hajózás előmozdítása érdekében, a belvízi hajózás kiaknázásának növelését célzó NAJADES cselekvési program ösztönzésére, konkrét cselekvési terv összeállítására. Az Európai Bizottság 2011 tavaszán a nayades program félidejű felülvizsgálatáról előrehaladási jelentést tesz közzé. Az áprilisi magas szintű konferencia tapasztalataira és a bizottság előrehaladási jelentésére alapozottan tanácsi következtetések elfogadását tervezzük a 2011. júniusi tanácsülésen. A közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról szóló irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát a bizottság várhatóan 2011 márciusában teszi közzé. A javaslatot a megjelenést követően a munkacsoportban azzal a céllal tűzzük napirendre, hogy megállapodást érjünk el a június 16-i tanácsülésen. A belvízi hajózás témakörén belül Magyarország számára kiemelt jelentőséggel bír az infrastruktúra fejlesztési, a piacképzési, a munkahelyteremtő szakképzési elemeket is tartalmazó Duna makroregionális stratégia. A dunai szállítás növekedésének várható mértéke a 2011 végére, 2012-re elkészülő megvalósíthatósági dokumentumok alapján állapítható meg. Ehhez kapcsolódóan a logisztika és a tranzitgazdaság fejlesztése is elindítható. A Duna egyedülálló természeti értéket képvisel Európában, és egy komplex ökológiai rendszert jelent. Magyarország ezért csak az ökológiai szempontból elfogadható vízi fejlesztési módokat támogatja. A Duna régió közlekedése az európai közlekedésbe integrált, fenntartható rendszer. Az összekapcsolhatóság és a mobilitás szempontjából kulcskérdés a határokon átnyúló közösségi, valamint tömegközlekedés fejlesztése, amely a korábbiakban csak hiányosan szerepelt a koncepciókban. A közlekedés jobb koordinációja érdekében a megfelelő információs rendszerek összehangolt működtetése nyújt valóban integrált közlekedés irányítást a régióban. A magyar elnökség tehát a régió közlekedési rendszereinek intelligens integrációját és az északdéli folyosók menti infrastruktúra kiépítését támogatja. A horizontális kérdések területén elnökségünk két stratégiai jelentőségű kérdéssel kíván foglalkozni. A magyar elnökség kiemelt jelentőségű dossziéja a 2010-2020 évi közlekedéspolitikai fehérkönyv. Teljes mértékben osztjuk az Európa Parlament azon álláspontját, hogy a közlekedési ágazat az Európai Unió fejlődésében meghatározó jelentőségű szektor, közvetlen és jelentős hatással van a régiók és a városok versenyképességére, társadalmi és területi kohéziójára, nagymértékben járul hozzá az európai egységes piac megvalósításához. Ezért a következő évtizedre és az azt követő időszakra vonatkozó közlekedéspolitikának figyelembe kell vennie, hogy a fennálló területi különbségek felszámolását célzó kohéziós politikát változatlanul meg kell tartani az Európai Unió versenyképességének javítása érdekében. Az Európai Bizottság végleges közleményének megjelenése 2011. márciusra tolódott, mivel a bizottság a közlekedéspolitikai koncepciót összekívánja hangolni az Európa 2020 stratégia erőforrás hatékony Európa zászlósajó kezdeményezésével, klíma-energia csomaggal. Ezért elnökségünk a bizottság javaslatról szóló irányadó vitát a június 16-ai tanácsülésre tervezi, amit elnökségi összefoglalóval kívánunk lezárni. A transeurópai közlekedési hálózat jelenleg zajló felülvizsgálata kapcsán úgy véljük, hogy a társadalmi és gazdasági kohézió, az egységes uniós piac megteremtése nem érhető el a tenti hálózaton még hiányzó elemek kiépítése, a meglévő, leromlott infrastruktúra európai szintűre hozása nélkül. Az elégtelen hozzáférhetőség a teljes unió gazdasági fejlődését lelassíthatja. Ezért meggyőződésünk, hogy a jövőbeni TENTÉ politika tervezése során biztosítani kell a hiányzó kapcsolatok felszámolását és a TENTÉ hálózat földrajzilag kiegyensúlyozott elérhetőségét. Általános alapelvként rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a bizottság a lehető legnagyobb mértékben vonja be a tagállamokat a TENTÉ felülvizsgálatának folyamatába és az azzal kapcsolatos döntésekbe. Ezt a célt szolgálja a magyar elnökség által 2011. február 7-én, 8-án szervezett informális közlekedési miniszteri találkozó is, amelynek fő témája a TENTI hálózat felülvizsgálata, azon belül is a hálózattervezési módszertan és finanszírozás lesz. A legfrissebb információk alapján a tenti iránymutatásokról szóló jogszabálytervezetet csak 2011. júliusában teszi majd közé a bizottság. Így tanácsi formáció a lengyel elnökség ideje alatt tudja majd tárgyalni. A közlekedésben a magyar elnökség ugyanakkor fontos lépéseket tehet az egységes európai égbolt megvalósítása felé. Az egységes európai égbolt meghatározza az európai légiközlekedés jövőjét. A szükséges szabályok elfogadását követően most a SIS tényleges kiépítésén, a funkcionális légtérblokkok kialakításán, a szabályok átültetésén van a hangsúly. A magyar elnökség a témában 2011. március 3-án és 4-én magas szintű konferenciát szervez Budapesten. A konferencia a 2010. február 25-26. madridi konferencia és az annak eredményeként elfogadott madridi nyilatkozat folytatásának tekinthető. Középpontjában az európai légiforgalom irányítási rendszer átalakítása és az egységes európai égbolt megvalósítása érdekében létrehozott SZIS 1 és a 2 végrehajtása, annak eszközei, így a funkcionális légtérblokkok kialakításának helyzete, a SESZÁR és a NextGen rendszerek összehasonlítása, harmonizációjának szükségessége, illetve az egységes ébolt páneurópai szintű megvalósítása állna. A konferencia további célja a Budapest nyilatkozat elfogadása, amelyben a résztvevők megfogalmazzák jövőre vonatkozó közös szándékukat, és meghatározzák a további teendőket. Az egységes európai égbolt megvalósításának jelenlegi szakaszában prioritás a SESAR program kiépítési szakaszáról való felkészülés. Emellett alapvető fontosságú, hogy az új generációs légiforgalom irányító rendszerek közötti átjárhatóság biztosítva legyen. Várhatóan 2011 márciusában írják alá az Unió és az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Légiközlekedési Hivatala között a polgári repülést érintő kutatás és fejlesztés tárgyában létrejött együttműködési szándéknyilatkozatot. A magyar elnökség szintén kiemelten kívánja kezelni a nemzetközi légiközlekedési kapcsolatokat. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel tervezett együttműködési megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozat elfogadását tervezzük a márciusi közlekedési tanácson. A harmadik országokkal folytatott tárgyalásokat a magyar elnökség, a bizottság által elért eredmények és meghatározott ütemterv alapján a tagállamok véleményének figyelembevételével támogatja. Így a magyar elnökség a bizottság erre vonatkozó javaslatának megjelenése esetén napirendre kívánja venni a Moldovával kötendő átfogó légiközlekedési megállapodás tárgyában tervezett és az Unió-Svájc megállapodásban foglalt forgalmi jogoknak a kabotás jogokra való esetleges kiterjesztéséről szóló tárgyalásokra vonatkozó felhatalmazás. A magyar elnökség alatt várható, szintén a bizottság erre vonatkozó javaslatának előterjesztésének függvényében Izland és Norvégia Unió és Egyesült Államok átfogó légügyi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról szóló tanácsi határozat elfogadása. Emellett részt kívánunk venni Brazíliával, valamint Izraellel megkezdett átfogó légügyi megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások folytatásában. A tengeri közlekedési dossziékkal kapcsolatban a tengerparttal nem rendelkező Magyarország az Európai Uniós döntéshozatali gyakorlatban általánosan bevett szokás szerint az etárban sokkal inkább érintett jó partnerre, Belgium segítségét kérte. A tengeri hajózási dossziékat a belga kollégák támogatásával velük szoros együttműködésben visszük tovább a magyar elnökség ideje alatt. Folytatni kívánjuk a belga elnökség által megkezdett Európai Tengerbiztonsági Ügynökségről szóló rendelet felülvizsgálatát, amelyről márciusban tanácsi megállapodás elérését tervezzük. Az Európai Uniónak a tengeri utas és podgyászszállításról szóló 1974 évi aténi egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról márciusban tanácsi határozat elfogadását tűztük ki célul. Várhatóan a magyar elnökség hivatali ideje alatt jelenik meg a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv felülvizsgálatáról szóló bizottsági javaslat is, amelynek tárgyalását szintén megkívánjuk kezdeni. Reményeink szerint a közlekedési tanács júniusi ülésén általános megközelítést vagy megfelelő előrehaladás esetén politikai megállapodást tudunk elérni. Nem lenne teljes a kép, ha nem ejtenénk néhány szót a Galileo programról. A magyar elnökség a kormányzati szolgáltatásokról szóló irányelvről szóló első olvasatos megállapodásra törekszik a parlamenttel, a program középtávú felülvizsgálatáról pedig tanácsi következtetéseket próbálunk elfogadni. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztában vagyok azzal, hogy csak a tagállamokkal, a bizottsággal és önökkel együttműködve lehetünk eredményesek, ezért bízom benne, hogy készek támogatni elnökségi programunkat. Biztosíthatom önöket, hogy a magyar elnökség nyitott a konzultációra és az észszerű kompromisszumok megtalálására. Ennek nyitányaként várom kérdéseiket, hozzászólásaikat, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő hat hónap alatt lesz még további alkalmunk eszmecserét folytatni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Thank you, minister. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig lehetőséget adok a kérdések feltevésére, először a koordinátoroknak. Kérem jelezzék és összeállítom akkor azt a listát, akinek kérdést kapok, mert ugye, hogyha számolunk, akkor fontos, hogy tudjuk, hogy hány felszólaló van, mennyi időre. Nem tudom, hogy Halicek úr is hozzá kíván -e szólni. Igen, látom, akkor ő is. Van Dalen úr, és Mrs. Gourmay, Mrs. Foster, Mrs. Mr. Kanchian any... Van-e még az említetteken kívül? Igen, Ugiász úr, látom. Más? Jó, akkor megpróbálom ezt a listát tartani. Ahhoz, hogy legyen időnk, először ugye a koordinátorok, majd válaszok, aztán a kérdések megint, és válaszok. Minden koordinátornak négy, azaz négy perce van a kérdésre, azok, akik eh, nem igazán tudják, azoknak 40 másodperccel előtte szólok. Tehát Krossz úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, önnek is köszönetet mondok természetesen a program bemutatásáért, és eh, sok sikert kívánok a végrehajtáshoz. A közlekedés, ahogy ön is bizonyára tudja, az egyik legfontosabb anyag vagy téma a e parlamentben. Mindenképpen megvan az előnye, hogy ez egy olyan téma, amely az állampolgárok elvárásaival szorosan összefügg. Éppen ezért az elnökségek kontinuitásában két olyan dossziéval kell foglalkozniuk, amelyet már előkészítettek, de amelyeknek fontos kompromisszumait, megállapodásait kell megtalálni. Az euró, matrica és a vasút. E kettő. Szilárdan számítunk tehát arra, hogy az önök elnöksége célokat lezárják, de azzal is számítunk, arra is számítunk, hogy Európa számára többletértéket hoznak majd. Az Euromatricával nem lehet az a, az a helyzet, ahol a tanács teljes mértékben elégedett, mi viszont további igényeket nem támaszthatunk. Ezt a vitát mi már levezettük a házon belül. Ha holnap majd arról lesz szó, hogy még csak több pénzt, tehát csak pusztán több pénzt húzzanak ki a polgárok zsebéből, és ennyi, akkor azt talán meg fogja érteni, hogy nem tudjuk elfogadni. De ha arról van szó, hogy a költségek internalizálására a közúti forgalomban megfelelő lépéseket tegyenek a többihez, a többi számára megfelelő példát mutatva, akkor úgy gondolom, hogyha például új forrásokat kívánnak a mobilitáshoz találni, Eh, még akkor is, hogyha a tanács nem szereti az earmarking, a meg, eh, megjelölés szót, akkor eh, miniszter úr tudja, hogy a parlament teljes mértékben ön mögött áll, és mindent megteszünk, különösen a jelentéstevő, mindent megtesz abban, hogy meg, kiváló megoldásra jussunk. A rikásztal ugyanez a helyzet. Európában a mobilitásnál, különösen a vasútnál az az ember érzése, hogy még bizonyos nemzeti eh, intézmények akarnak vezető szerepet kapni. Mi azonban azt eh, reméljük, hogy a Rikászton eh, túlmenően olyan hangsúlyokat kaphat majd a vasút, amelyet mi magunk is támogatunk, bár tudjuk, hogy nehéz a tanácssal a vitát megfelelő irányba terelni. A jövőbe mutatóan azonban nyílt, erős és jó európai piacot akarunk, amely természetesen a külső határok való kapcsolatot és azon túl való kapcsolatot sem felejti el. A második nagyon fontos kérdés, ön két konferenciáról tett említést. Az első a belvízi hajózással, a második pedig az egységes európai égbolttal kapcsolatos. Itt olyan példát említett ön is, amely az egységes kommodalitást, kommodalitással példát ad Európának, a belvízi hajózásról volt szó. A másik pedig, ami az égboltot illeti, és különösen, ha azt nézzük, hogy a vulkáni hamukt követően mi történt Európában, több mint egyértelmű, hogy mindaz, amit a parlamentben már néhány óva követelünk, ez akkor az a helyes út. Ne legyen bonyolult az európai eljárás, olyan struktúrák alakuljanak ki, amelyek nem 27-szer ismétlődnek, hanem valóban azt a célt szolgálják, amit önök is a, a konferenciával el akarnak érni, hogy a nyer-nyer helyzetet idézi elő a partnerek számára, de megfelelő utat is mutat, és nem csak válságokban. A kollégák említik majd a a többi témát amúgy sem szeretném, hogyha belecsapna a hozzászólásomba az elnök úr a kalapáccsal. Sok sikert kívánok. Biztos vagyok abban, hogy támogatásunkra leel az általam nem említett témákban is. Köszönöm Két szépen. másodperc maradt még Rossi úr, úgyhogy kár volt kapkodni. A négy percét nem töltöttek ki. Itt a két másodperc lépte csak túl. Draui úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, üdvözlöm Önt és én is sok sikert kívánok önnek. Nagyon fontos azok a, nagyon fontosak azok a dossziék, amelyeket említett a programcsomagban. Néhány dolgot szeretnék kiemle, kiemelni. Két dokumentum tehát, két dosszié, amelyel a belga elnökség is foglalkozott már, az Euromatrica és a határon átnyúló közlekedési kapcsolatok, ezekkel kell most, ezeket kell konkretizálni, mégpedig a parlamenttel való megegyezés formájában. Természetesen értem azt a, tér, azt a kérdést, hogy nagyon sok ponton nehéz megállapodásra jutni a tanácssal. De az Euromatrica irányelv jelentéstevőjeként igazából hát egy picit óvnám önt, önöket abból a szempontból, hogy a parlament me, parlamentnek meg kell hagyni a lehetőséget, hogy befolyásolja a jogalkotást. Hiszen nagyon fontos, hogy az önök kollégáit néhány fontos ponton rugalmasságra kényszerítsük. Az erromatricával kapcsolatban, az eszközökkel, az earmarkinggal kapcsolatban, azokkal a szempontokkal kapcsolatban, amelyeket mi is fontosnak tartunk, az interoperabilitás kérdését, és a, a következő évekre vonatkozó külső költségek internalizálásával és egyéb kérdésekkel kapcsolatos lépések meghatározását. Nos, ahogy már ö, ön is bizonyára látja, nehéz vitára kell felkészüljünk, de nagyon izgalmas vitára, és nagyon fontos, hisz, fontos vitára, hiszen a közlekedés jövőjét határozzák ezt meg. A a közlekedés finanszírozása Európában, például a TNT útmutatások és iránymutatóknak az előkészítése, valamint a, az Európai Unió költségvetésének előkészítése. A parlamenttel, e szakbizottsággal együtt ö, tá, ön, ön alapvető irányokat határozhat meg e szakpolitikai területre, meg kell találni a forrásokat is hozzá, hogy kiépíthessük a közlekedési infrastruktúrát. Ezek azok a területek, amelyeket, amelyeken te segíteni kell egy kicsit a tanácsot abban, hogy európai víziót alakíthassunk ki. Az igazi európai közlekedés egy kicsit a nemzeti gondolkodás fölött van. Nem csak, hogy az Európai Uniónak van több forrása, nem az egyes egyetlen iránymutató. Nem. A tagállamoknak is meg kell tudni látni azokat a prioritásokat, amelyeknek európai többletértéke van és amelyel hatékonyan megvalósítható a transzeurópai hálózat. Ugyanez vonatkozik tulajdonképpen az egységes európai égboltra és az európai tengeri közlekedésre és politikára. Nagyobbat kell tudnunk lépni, mernünk kell nagyobbat ugrani a fejlődésben, és úgy gondolom, hogy kiváló lesz az együttműködésünk akkor. Köszönöm. Köszönöm. Meissner asszony a liberálisok nevében. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr, én is üdvözlöm önöket a liberális frakció nevében itt az Európai Parlamentben. Remélem, együttműködésnek leszünk tanulja a következő hónapokban. Három pontra szeretnék koncentrálni. Sok mindenről beszélt, az euróvinyettáról, előző, az előző hozzászólás már beszélt, úgyhogy más témákat érintenék. De egyik a közös tengeri közlekedés. Említette az Európai belüli a belvízi hajózás Magyarország számára prioritás lesz. Itt a belvízi hajózáson pontosan milyen lépéseket terveznek. Egyes dolgokat említett, azt is, hogy az infrastruktúrát szeretnék fejleszteni, munkahelyeket akarnak teremteni, és persze a Dunai makrórégiót is említette, jól tudjuk, a Dunai stratégia az Európai Parlamentben már folyamatban van, ennek végrehajtása. Különösen az érdekelne, hogy tudjuk, a Duna nem csak egy hajózási útvonal, hanem a, a, látunk hogy a hajózhatóság, hajózhatóvá tétel tekintetében kell lépéseket tenni. Magyarország milyen fejlesztési lépéseket tervez? Hol látnak itt határokat, korlátokat, hol látnak itt lehetőségeket ahhoz, hogy ezt a stratégiát végrehajthassuk? Aztán említette, ugye a tengeri hajózási rendszerük nincs, Magyarországok nincs tengerpartja, ezért Belgiumra támaszkodik, úgymond. Nyilvánvaló, hogy a folyó, folyami közlekedéssel kapcsolódik országuk a tengerekhez. Ezért várom, hogy a, azért a magyar elnökség alatt is tovább folyik a tengerhajózás témája, és de persze a, a Dunai stratégia gazdasági vetületei élveznek vezető szerepet. Aztán a TNT kapcsán is feltennék kérdést, említette az elején, és mindannyian belátjuk, hogy a közlekedési csatornák a belső piac ütőerei, azok nélkül nem működhet a belső piac Európában. Ezért is fontos az, hogy a tenték esetén a még hiányzó elemeket kiegészítsük. Jól tudjuk, hogy vannak olyan országok, ahol nincs teljes vasúti hálózat még, nincs elég pénz ezek építése. Tudom, hogy varázsolni nem tudnak, nem várjuk, hogy hat hónap alatt mindent megcsinálnak, amit eddig nem, való, ami eddig nem valósult meg. Mégis kérdezem, hol helyezik el a hangsúlyokat a hálózat kiépítése tekintetében? Talán tudják, hogy Zaragozában a spanyol elnökség alatt leszögezték, hogy Európában a határon átnyúló közlekedési útvonalakat kell talán jobban figyelembeni, mert a tagállamok azok építésére kevésbé hajlanak. Utolsó gondolatom, egy dolog, amit nem említett, ám ami a az elnökség tekintetében fontos lehet, ez a légiközlekedés biztonsága. Tudja, hogy egy a, a reptereken és a légi teherszállítás biztonságát illetően egy dosszié kidolgozás alatt van. Tudja, hogy múlt év elején a légi közlekedés témájával kapcsolatban ellenmondások voltak érzékelhetők. Ön hogyan látja ezt a kérdéskört, és e szakbizottságban tudnék foglalkozni fogunk a légi teherközlekedés ezen kérdéskörével. Köszönöm a válaszokat előre is, és köszönöm a jó együttműködést, amire számítunk. Meissner for the Greens, Mrs. Köszönöm. Meissner asszony, Lichtenberger asszonyi a szó. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm a program bemutatását rendkívül átfogó. És eh, tulajdonképpen fontos, hogy neki fogjanak nagyon izgalmas, ami önök előtt áll, és amit meg kell oldani. Néhány apró kérdésem van először is, természetesen a Duna stratégiával kapcsolatban, ahol, a, ahogy a kolléganőm is említette, az is eh, fontos számunkra, vagy izgalmas lenne, hogyha hallanánk pontosabban, hogy milyen irányban kívánják például a Duna stratégiát elindítani a, dunai hajózás javítását. Egyetértek önnel. Az előregedett infrastruktúra nyilvánvalóan probléma. A hiányzó kapcsolatok, a közlekedési hordozók közti hiányzó kapcsolat a folyó mentén is nagy probléma. Amíg ugye a Dunánhoz nem érnek meg az áruk, addig nagyon nehéz azokat a Dunán szállítani. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy érdemes, sőt, hát mi magunk is sokat gondolkozunk azon, hogy hogyan lehet a hajókat igazítani a folyóhoz, és nem fordítva, hiszen ugye ez hosszadalmasabb lenne ez az utóbbi, és valószínűleg, valószínűleg költségesebb is. Tehát az érdekelne, hogy a hajóhoz, a folyóhoz igazított hajók modelljéről mit gondol. A második dolog pedig nagyon messze áll a magyar tájtól az Alpokkal kapcsolatos a kérdésem, tehát az Alpok. Tudom, hogy azok az országok, amelyeknek nin, amelyeket bizonyos problémák nem érintenek, jobban meg tudják oldani, mert újon, új megközelítéssel oldják meg. Tehát a kérdésem a következő. A közlekedési jegyzőkönyv az Alp alapok közlekedésének jegyzőkönyvének aláírását nem próbálnák-e még egyszer előrébb vinni. Sajnos van egy tagállam, amely még mindig ellenáll. Jó lenne, hogyha a jó szomszédság jegyében Ausztria és Magyarország közti jó szomszédság alapján ezt a kérdést is előrébb vinnék. Ez egy kérés is. A különböző közlekedési hordozókkal kapcsolatban a vasút a közlekedési szakbizottságban a három ország összekapcsolódásánál próbáltunk a Rába, a Ráberbánról, a Rába vasútvonalról is tárgyalni. Vajon felhasználják-e az elnökséget arra, hogy e kérdésben is megoldáshoz közelebb kerüljenek? Az utolsó kérdésem pedig az egységes európai ég volt a következő közlekedési hordozó. A funkcionális légtér tömb, amelynek Magyarország is része, még igazából, hát mondjuk egy nagyon képlékeny szeretnénk, hogyha ez, ez a blokk megszűnne. Köszönöm szépen. Fandalen az ECR nevében, négy percben. Elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr pedig szívből köszönöm az előadását. Egy pontot szeretnék említeni, és ez az egy pedig az, hogy gratulálni szeretnék. Gratulálni ahhoz, ahogy a belvízi hajózásra kiterjesztették a figyelmüket. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos terület, amelyet gyakran elfelejtenek határozottan próbálnak mások háttérbe szorítani, és én kiválónak tartom, hogy önök erre figyelnek. Két dologról van itt szó a kollégáim már említették. Akkor, amikor a belvízi hajózásról van szó, akkor elsősorban az infrastruktúrára kell dolgozni, és a, az igazán érdekes kérdés az infrastruktúra összekapcsolásánál a a kikötők, és érdek, évek óta tárgyalnak már 91 óta, egy konferenció óta például erről az infrastruktúráról. Itt az ideje, hogy a tárgyalásokon túl lépjünk. Miniszter úr, mit, fogna, mit akarnak tenni tehát annak érdekében, hogy megoldást találjanak, és végre ne csak tárgyalás és beszéd legyen. A tárgyalás és a beszéd az igazából csak pénzt emészt fel, és egyszerűen nem építenek gátakat, nincs megoldás. A második dolog pedig a másik nagy európai folyó, a Rajna kapcsolatában van. Hetek óta problémát okoz, hogy egy tartályhajó megfenek lett, és a biztonsági rendszereket ezért felül kellene vizsgálni ezeken a tartárhajókon. Eddig igazából nem volt probléma velük, de miniszter úr, akkor, hogyha előre szeretnék mozdítani a belvízi hajózást, akkor arról is kellene gondoskodni, hogy az ilyen jellegű problémákat hamar meg lehessen oldani. Nagyon sok tagállam mindenféle segély, szolgálatot működtet azért, hogy különböző baleseteket a közutokon feloldjanak és az utat eltakarítsák. Ugyanerre szükség lenne, hogy végre vontató hajók vagy lehetőségek a, a folyókon is kialakuljanak. Volt az Excelsiorral is például egy probléma, az is egy konténerhajó volt a Rajnán. Nagyon fontos lenne ha a gyors beavatkozás lehetősége, de erre még mindig nincs mód. Miniszter úr, az a kérdésem, kérem, ezt is tegyék a napirendre, tűzék napirendre, nagyon fontos lenne, hiszen mindannyian szeretnénk ezt itt az, az asztal mentén. Köszönöm szépen. Thank you. Fine. Köszönöm. Végül az első kör Kolicek úr zárja a GUE frakció nevében. Köszönöm. Egy pár rövid, egyszerű kérdésem lenne. A közúti közlekedéssel kapcsolatban a miniszter úr is említette, hogy a közúti közlekedés biztonsága eh, milyen fontos, vannak ilyen jellegű problémák. Vannak-e konkrét terveik arra vonatkozóan, hogy a nemzetközi szinten eh, mit kívánnak tenni a közlekedési kihágások eh, ügyében? az első vasúti csomag ügyében pedig a vasúti hálózatok összeköttetését kívánják-e támogatni, főként a szárny vonalak, mondjuk Ausztria és Cseh köztársaság, vagy Csehország és Németország között. Amikor itt jártunk, a magyar szlovák cseh háromszögben, akkor az összekötetések hiányával találkoztunk. A Szeszárral kapcsolatban pedig a repterek biztonságát hogyan kívánják javítani, az átengedő képesség növelését hogyan kívánják elérni, illetve a Duna hajózhatóságát és az Elba hajózhatóságát hogyan kívánják javítani, mert Magdeburg környékén komoly problémák vannak, pedig mást nem lehet ecélre használni. A Dunán pedig Bécs környékén van ilyen probléma. Azra kérem, miniszter úr, hogy a, az első körben feltett kérdésekre 10 percben válaszoljon. Ezt megköszönjük majd, és akkor megnyitjuk a második kérdéskört. Úgyhogy államtitkár úrnak megadom a szót, hogy reflektáljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. Hát az elhangzottakból eh, az egyik legfontosabb indító gondolat a kontinuitás, tehát a folyamatosság volt. Eh, valóban itt a spanyol és a belga eredményekre, munkákra építkezve kívánjuk tovább folytatni a munkákat. Több eh, hozzászólás elhangzott a Eurovignet irányelvnek a második olvasatos megállapodás elérése érdekében folyó munkálatairól. Én azt hiszem, hogy ez az a téma, ami talán az elnökségi időszakban a közlekedés területén eh, az egyik leglátványosabb eredmény lenne, hogyha sikerülne ezt lezárnunk. Lehet, hogy vannak olyan igények, eh, adott esetben a parlamenti képviselők részéről, amelyek eh, nagyobbak, mint amit a tanácsülésen elfogadott kompromisszum tartalmaz, de azt hiszem, hogy ez egy évek óta folyó munkafolyamatnak a lezárása volt, és egy kisebb eredmény is, azt mondom, ebben az esetben sokkal jobban és hatékonyabban szolgálja a közlekedés szempontjait, tehát a használó vagy a szennyező fizet elvnek az érvényesítését, mintha nem leszünk sikeresek, és nem tudjuk gyorsan eh, lezárni ezt az ügyet. Egy ö, olyan szabályozás, ami nem tartalmazza a maximális igényeket, az is felülvizsgálható. A későbbiek során a tapasztalatoknak a tükrében módosítható, és esetleg könnyebben eh, elérhető egy eh, magasabb szintű kompromisszum a tagállamokkal, ha már látják, hogy ennek milyen gyakorlati kihatásai vannak. Ami a vasúti csomag felülvizsgálatát illeti, én azt emelném ki, hogy itt a közlekedés területén minden mindennel összefügg. Tehát, hogyha Eurovignyetnek arról a részéről beszélünk, hogy a szennyező fizet elvet érvényesítjük, vagy arról, hogy a használó fizet elvet érvényesítjük, akkor tudjuk azt a szektorsemlegességet megvalósítani, adott esetben a vasúti és a közúti közlekedés között, ami az egyéb szempontoknak, tehát a környezetvédelmi, zajterhelési eh, szempontoknak az érvényesülését is szolgálja. Természetesen itt több hozzászólásban is elhangzott, hogy a vasúti csomag felülvizsgálata az egy eh, nehéz ügy. Nagyon eltérőek a tagállami érdekek, de azt megígérhetem itt a jelenlevő munkatársaink nevében is, hogy ez egy kiemelt témája lesz a munkacsoportnak, akár hetente fognak ebben a témában egyeztetni, és mindenképpen e, a június végi e, tanácsülés témáján akarjuk szerepeltetni e, legalább az egy előrehaladási állapotot elérni. A hogy a költségek, a külső költségekből befolyó bevételek hogyan kerülnek felhasználásra. Ez is egy olyan kérdéskör, ami nyilvánvaló, hogy valamennyien azt támogatnánk, hogy az adott szektornak a, a, a céljait szolgálja. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy egyes tagállamok, bár valószínűleg ugyanerre a célra fordítják, mégsem akarják ezt deklarálni, nem akarják úgy elfogadni, hogy ez kötelező érvényű legyen a számukra. Tehát itt is megint csak a kompromisszumok kereséséről tudok ebben az ügyben beszélni, és megint csak azt tudom ígérni, hogy ezen a területen kemény munkákat fogunk végezni. A mélyen egyetértek Ross abban, hogy erős és jó és nyílt európai piachoz ez a vasúti ágazat, vasúti csomag felülvizsgálata szükséges. Az uniós elnökségnek nem véletlenül erős Európa a jelmondata, tehát kapcsolódik akár a közlekedési terület is ehhez a gondolathoz. Természetesen ugyanúgy, hogy próbáltuk végigvenni az összes többi területet, a hajózás, belvízi hajózás, légiközlekedés, mind-mind megint csak azt mondom, hogy egységben kell szemlélnünk, és együtt kell minden területen haladást elérnünk ahhoz, hogy ez az erő, ez az egységes piac, ez érvényesülni tudjon. Ami a, a belvízi hajódásnál a komodalitásnak a kérdését illeti, természetesen a belvízi hajózást nem értelmezhetjük úgy, hogy egy önmagában mondjuk egy folyó hosszában létező dolog, Nyilvánvaló, hogy az egyéb szállítási módokkal, légi közlekedéssel, vasúti közlekedéssel, közúti közlekedéssel összhangban kell róla beszélni. Nagyon fontos lenne, ha eljutnánk a szabályozásba olyan szempontokig, hogy adott esetben ipartelepítésnél ne csak a vasúti iparvágányok vagy a közúti közlekedés megléte legyen szempont, hanem ha lehetséges, akkor kikötési lehetőség is legyen ott, ahol nagy tömegű áruk szállításáról van szó. Szóval ezeket mind-mind ennek a felülvizsgálatnak a keretében megkívánjuk vizsgálni. A légtér az egységes európai égbolt kapcsán vulkáni hamuval okozott problémák tekintetében. Látható, hogy a fabok kialakítása jó ütemben halad Európában. Bár ez a mi térségünket érintő példa, de április végén valószínűleg Magyarország és a Nyugat-Balkán részvételével működő fabnak egyezmény aláírása is megvalósul. A közlekedési szabálysértéseknek a kérdése. Arról is beszélünk, tehát közlekedésbiztonság, közlekedési szabálysértések. Tehát nem egy öncélú büntetési rendszerről van szó, és arról, hogy bár nagyon fontos szempont természetesen, hogy a jogegyenlőség érvényesüljön, tehát adott esetben a külföldi elkövetők is büntetésben részesüljenek hanem látható, hogy pontosan azt a négy területet próbálta megfogni alapból a, a tanács, amelyeknél, amelyek a balesetek bekövetkezésében a legnagyobb arányban vesznek részt, tehát az ittas vezetés, a tilos lámpánál való <coughs> haladás, gyorshajtás, és tehát ezek azok a, a kiemelt kérdések, amelyekben szeretnénk eredményt elérni. Március elején jár le az a határidő, ahol Nagy-Britannia és Írország nyilatkozni tud ebben a kérdésben, hogy csatlakozik -e ez a tárgyalássorozathoz, és remélem, hogy ezt június végére le tudjuk zárni ezt a, a, az ügyet. A közlekedés finanszírozása, a TNT hálózatok ahogy ez a bizottság nem, úgy a mi tanácsi formációnk sem illetékes az unió költségvetésének a meghatározásában. Természetesen azt szeretnénk, ha mind a bizottság, mind a tanács azon dolgozna, hogy a közlekedési terület itt a költségvetésről folyó viták során ne szenvedjen el veszteségeket Mm, költségnövekedésről, vagy adott esetben forrásbővítésről a jelen helyzetben talán nem tudunk beszélni, nem úgy állnak a tagállamok az Európai Unió költségvetési befizetéseihez. De azt mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet még hatékonyabban elkölteni a rendelkezésre álló forrásokat. Az alapvető irányoknak a meghatározása, ebben valóban az elnökségnek lehet szerepe, valóban a bizottság felé mi is tudjuk jelezni mhm. ezeket a kérdéseket, hogy melyeket tartunk kiemeltnek. De itt megint azt mondom, hogy mi a témafelvetésnél, mint elnökséget vívő tagállam, erre befolyással bírhatunk, de a tagállamoknak a véleményének a kikérése nélkül, konszenzus nélkül nagy meggondolatlanság lenne feketén-fehéren kijelentéseket tennünk ezekben a kérdésekben. A légiközlekedés mm, biztonságáról a Kállász úrnak, a bizottság elnökének hogy úgy mondjam, kiemelt terület a, a légi közlekedés. Itt a bizottságtól várunk is anyagot, valószínűleg a júniusi tanácsülésre össze is tudnak nekünk ezzel kapcsolatban állítani dolgokat. Itt is látható azonban, hogy nagyon sok szempontra kell figyelemmel lennünk, hogy hogyan lehet gyorsítani, ez is szerepelt a kérdések között a repülőtéri ellenőrzéseket. Utasforgalomnál tudjuk a testszkennerekről folyó vitának a, a, a menetét, hogy milyen szempontok akadályoznak bennünket a bevezetésében, hogy be akarjuk-e egyáltalán vezetni. Tehát ezeket mind-mind adott esetben ezen a szakmai konferencián végig kell tárgyalni, és utána tudunk olyan állapotba eljutni, hogy a tanács is érdemben meg tudja ezeket a kérdéseket tárgyalni hogy az európai közlekedési érdekek a tagállamok érdeke felett van, ezt azt hiszem, ha, ha Európáról beszélünk, akkor ez egy olyan eh, kijelentés, amit vita nélkül el kell fogadnunk. Hát a tenti hálózatoknak, a tenti vonalaknak a kialakítása is erről szól, és hát eh, ma is az uniós forrásoknak a felhasználásánál eh, hogy mire lehet szerződni, mire lehet pályázni, ez egy kiemelt szempont. Tehát nyilvánvaló, hogy ez nem fog változni a jövőben sem. Hogy a hiányzó elemeket hogyan tudjuk kiegészíteni, hogyan tudjuk a forrásokat oda összpontosítani. Itt a finanszírozási kérdésnél is említettem, hogy ezek azok a tartalékok, amelyek a rendszerben vannak, hogy olyan szabályzó rendszert kell kialakítani, ami biztosítja, hogy elsősorban ezeken a helyeken költsük el a rendelkezésre álló forrásokat, ahol elsősorban szolgál olyan európai érdekeket, amit adott esetben a tagállamok annyira nem éreznek kiemeltnek, hogy a harmadik országok felé való kapcsolat, a határon átnyúló kapcsolatoknak a kiépítése. Duna stratégia. Ez tudjuk, hogy a magyar elnökség prioritásai közé tartozik, és azért nem csak ebben a tanácsban hangzik el erre ezzel kapcsolatban kijelentés, mivel nem kizárólag közlekedési eh, kérdésnek tekinti a magyar elnökség, hanem a Dunát, a Dunai térséget eh, gyakorlatilag egy komplex rendszernek tekinti. Több országot köt össze a Duna, a folyópartjain különböző országok, eh, nemzetek helyezkednek el és élnek. A ökológiai egységet alkot az egész Duna-medence. A, elhangzott az is, hogy árvízvédelmi kérdésektől az öntözés kérdéséig számtalan olyan területet érint, ami a közlekedésen messze túlterjeszkedik. Természetesen szeretnénk egy olyan környezetbarát közlekedési folyosóként tekinteni a Dunára, ahol tudjuk a vízi hajózás segítségével eh, sokkal kisebb mértékben terhelődik a környezet, mint akár a közúti, akár a, a, még a vasúti közlekedéshez képest is. Ezt hogyan tudjuk összekötni, hogy milyen hajókkal közlekedünk, azok a hajók milyen kibocsátási értékeket eh, képviselnek, milyen motorokat kell beléjük építeni, milyen üzemanyagokat használhatnak fel, ez is mind-mind a szabályozás kérdéskörébe kell, hogy tartozzon. Az Alpok jegyzőkönyve kapcsolatban csak egy mondatban, hogy amíg az érintett tagállamok nem tudnak megállapodni, addig a tanács elé nem tudjuk odavinni az ügyet, hiszen e, elsősorban az érintetteknek a, a, a, az érdekköréről van szó, tehát kívülről rájuk erőszakolni egy akaratot olyan államoknak, akiknek nincs érdekeltsége benne, az egy nagyon rossz európai gyakorlat lenne. E, remélem, hogy ha valami kimaradt, akkor még elhangzanak kérdések, akkor visszatérünk. Thank you, Minister. I can now go I've got seven speakers on the second list. Heten kértek szót a második körben. Four. Akkor, ha igaz, akkor mindenkinek két percet tudok adni. Első közülük Kósa úr. Köszönöm szépen a szót. Mint a néppárt egyetlen magyar képviselője, ezúton szeretném megköszönni és gratulálni az államtitkár úrnak és a csapatának a programhoz. Régóta napirenden van, és minden soros elnökségtől megkérdezném, hogy a különböző utazási ágazatokra vonatkozó mm, utalsi jogok egységesítéséhez hogyan viszonyul az elnökség? Elnézést kérek, egy kis megismétlem a kérdést. Régóta napirenden van a különböző utaságazatokra vonatkozó utasjogok egységesítése. Mindig meg szoktam kérdezni azt, hogy az elnökség hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez. Az Európai Bizottság idén szeretne közleményt kibocsájtani, és van-e esély arra, hogy ezzel megkezdődik a jogalkotási folyamat? a tanács nevében mit tud mondani, hogy lehet-e remény és esélye arra, hogy elkezdődik ez a folyamat, és az Európai Unióban élő emberek akármilyen utazási eszközt vesznek igénybe, használnak, ugyanolyan jogokat kapjanak. Köszönöm. Thanks, Adam. Mrs. Gurmai. Köszönjük, Ádám. Gurmai képviselőasszony, két percben. Elnök úr, államtitkár úr. Köszönöm az ambiciózus tervet, természetesen erős Európát együtt tudunk építeni. És hát azt kell mondjam, hogy a államtitkár asszony meggyőzött bennünket arról, ugye készült egy kiadvány, remélem mindannyian látták az Európai Parlament magazinja, ahol valóban esélyt kaphatnak a kedves képviselőtársaim, hogy mit is szeretne a magyar elnökség. Azt gondolom, hogy kellően fontos ezt ismerni. Mindenképpen úgy gondolom, hogy ezért is fontos a parlamenttel való jó kapcsolat, úgyhogy én bizakodó vagyok, én örömmel tettem eleget elnök úr kérésének, hogy, hogy önnel és csapatával megismerkedjen. Remélem, hogy erre személyesen is sor fog kerülni, mert meggyőződéssel vallom, hogy én, aki annak idején az első intelligens autó jelentéstevője voltam 2008-ban, még mindig bizakodó vagyok, hogy az európai személyi segélyhívó rendszerrel kapcsolatosan Magyarország is fog, alá fog írni a, a Memorandum of Understanding-et, mert hogy bizony, hát ez nagyon jó lett volna. No, ez az első dolog. A második dolog, 2011. január 1-én megnyílt nyílt a postai szolgáltatások piaca számos országban. Nagyon örülök, hogy a posta fiatal eh, vezérigazgatója is itt van velünk, aki nem összekeverendő Schmidt Pállal, aki a köztársaság elnökünk, és egyébként a parlament volt eh, alelnöke. Ugye eh, ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert Brian Simpson elnök úr volt ennek a jelentésnek a társjelentéstevő akkor. Tehát a kérdés az, hogy tervezi az elnökség e folyamat hatásainak a vizsgálatát, főleg a postai szolgáltatások színvonalának és a postai dolgozók munkahelyi körülményeinek megteremtésével, megmentésével kapcsolatosan. Duna stratégiáról beszéltünk, számomra nagyon szimpatikus volt, hogy Eh, külügyminiszter úr az emberi tényezőről beszélt, az emberi tényező eh, tulajdonképpen nagyon is a Duna stratégia, ami nem csak természetesen vizet, hajózást eh, jelent, vagy adott esetben környezetvédelmet, hanem egyfajta kulturális párbeszédet is, tehát én azt gondolom, hogy ez ügyben is van számos lehetőség a, a különböző tárcák között együttműködésre és zárásképpen mindenképpen azt gondolom, és azt gondolom, hogy ebben Brian Simpson meg fog erősíteni, hogy van Magyarországon, illetve Budapesten egy gyönyörű vasúttörténeti múzeum. E, mi azon dolgoztunk, hogy ha van lehetőség, legyen ott e, valamilyen esemény, mert meggyőződéssel van, hogy ez egy egyedi érték Európában. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Thank you very much. Köszönj, Gurmai asszony. A Budapesti Vasútörténelmi Múzeumban köszönjük a meghívást. Ugyász úr két percben. Grazie Presidente, faccio gli auguri Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon örülök annak, hogy miniszter úr el tudott ma jönni hozzánk. Bevezetőjében miniszter úr egyebek között Orbán Viktor szavaira emlékeztetett az erős Európára. Hogyan lehet ezt a közlekedésben elérni? Hogyan lehet áthidalni a légiközlekedés válságát. Természetesen értem, hogy a, az elnökség elején nem biztos, hogy minden problémával egyszerre lehet gondol, foglalkozni, de azért mégis fontos, hogy lássuk, hogy milyen, gond, milyen elképzeléseik vannak. Említette a kabotás tárgyalásokat a területen. Van-e valami további részlet, amit erről elmondhatnak? Köszönöm. Köszönöm szépen. Poszter asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm, miniszter úr. Köszönöm, hogy ilyen átfogóan vázolta a következő hónapok programját. Először is a fehér könyvről szeretnék szólni, amit említett ön is. A légi közlekedéssel kapcsolatban valóban az a tervezet nagyon szűkös volt, fél oldalnyi talán, de hát ez változhat, de azért a Cézáról még semmi nincsen benne, pedig nagyon fontos lenne a légi közlekedés szempontjából. Azért említem ezt, mert üdvözöljük azt, hogy a magas szintű konferenciának helyt adnak Budapesten márciusban és az Egységes Európai Égboltról lesz ott szó. Az elnök úr a szakbizottság más tagjaival alá támasztatja, hogy már tíz éve tárgyalunk erről a különböző blokkok, ami Magyarországgal, a magyar légtérrel történik, az nyilvánvalóan meg kell, hogy oldódjon, de nagyon szomorú, hogy egy több kérdésben nagyon lassú az előrehaladás. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek jelentős érdekei fűződnek bizonyos dolgokhoz, és nagyon nehéz előrelépnünk. A, a Cezár azt is jelenti, hogy jelentős beruházások vannak, állami beruházások, kisvállalatok beruházásai, és egyszerűen lassú. Minden jót kívánok az <laughs> elnökséghez, hogy megoldják ezeket. Egy kollega említette a vulkáni hamut, a repülőjegyek árát, a globális vállalatok elleni illetve a globális vállalatok konkurenciáját. Sok erőt kívánok a munkához, és természetesen tudja, hogy támogatjuk Önt a kérdések megoldásában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Foster asszony, Kancsián úr, két percben. Köszönöm szépen, miniszter úr, én is, és én is sok sikert kívánok a munkájukhoz. Úgy gondolom, hogy a mandátum kezdetén nagyon fontos, hogy az eredményeket is megfogalmazzuk. Egy logisztikai láncolatról is beszélt. Természetesen igaza van, ezt nagy örömmel látom, de túl sok olyan dosszié van előttünk, amely kvázi külön életet kezd élni a különböző közlekedési hordozók, egyéb területet. Tehát fontos, hogy egyfajta madártávlatból, vagy felülről lássuk, egységesen közelítjük meg a földi, tehát a közlekedési területeket, a közúti közlekedés, légi közlekedés, vízi közlekedés, aztán a Duna térsége, az északi tenger, az Adria, különböző rendszerek is működnek Európában. A második szempont a pénzügyi oldal. Azért ezt is emeljük ki, miniszter úr. Újra meg újra felmerül ugyanaz a kérdés, a költségek internalizálása, a regionális alapok forrásainak felhasználása Racionalizálás és koncentrálás nagyon fontos ez, de Barozó és mások is említették már, hogy adott esetben egy külön alapot lehetne a közlekedés és a tenhálózatok számára létrehozni. Tehát a, a normál költségvetésen kívül, vagy azon túlmenően, és ezekből az alapokból különböző projekteket lehetne finanszírozni, vagy adott esetben csökkenteni a költségeket, a KKV költségeit. Miniszter úr, ez nekem szívügyem figyeljünk erre is, különösen akkor, hogyha minőségi lépést, ugrást akarunk előre. Az idő szorít, az utasok jogai minden közlekedési hordozónál egységesen kell, hogy kialakításra kerüljenek. De azért köszönöm, és sok sikert! Liberácki úr, két van a következő. Köszönöm szépen. Miniszter úr, örömmel hallottam a programját, be kell vallanom, hogy kellemesen meglepődtem, csalódtam, hiszen emlékszem még a Strasburgi miniszterelnökének Strasburgi beszédére. Miniszter úr, úgy érzékeltem, hogy egy új elem valósul meg a belvízi hajózás a Duna tekintetében. Ez örömteli, ám a következő kérdéssel fordulnék önhöz. A TNT politika és a szomszédákkal való kapcsolatok van. Kérdezem, hogy igyek tervezik-e Oroszország Ukrajna felé megnyitni a térséget? Vannak-e olyan projektek, amelyek kohéziót biztosítanak a közlekedés rendszereink között, e szomszédokkal kapcsolatban? Vannak, ugye vannak negatív tapasztalataink a a repterek bezárása a vulkánhamu miatt, és láttuk, hogy nem volt alternatív közlekedési opció Európában, nem volt lehetőség. Télen például Lengyelországban a, a vasutak elakadtak a hó miatt, de Németországban és, és több európai országban leállt a vasúti közlekedés is. Úgyhogy el kéne gondolkoznunk afelől, miképp lehetne egy olyan közlekedési modellt létrehozni, amely megfelel a válság utáni Európa igényeinek lehetne alternatív közlekedési móduszokat kialakítani, ha nem közúti, akkor vasúti, ha nem vasúti, akkor hogyan? Említette az euróvinyettát és a, a külső költségeket, illetve a felhasználó fizet elférvényesülését. Ám felmerül a kérdés, mennyi pénzt fizethetnek a közlekedési vállalatok, mielőtt csődbe mennek, vagy elvesztik versenyképességüket. Van egy határa tehát a terhelhetőségnek. Attól tartok, hogy közel jöttünk ehhez a határhoz, és attól tartok, nem tudjuk állni a versenyt az Európán kívüli vállalatokkal. Köszönjük, Ertug úr. Ja, vielen Dank, Minister. Köszönöm szépen, miniszter úr. Sok sikert kívánok, és sok erőt a következő hónapokra. Miniszter úr említette hogy környezeti tényezőket figyelembe kell venni, figyelembe is fognak venni ilyeneket. Úgy gondolom, hogy a, nem szabad csak gazdasági célokat kitűzni. Sajnálatosnak találnám, hogyha a közlekedés politika neve alatt védett területeket, vagy védett Dunaszakaszokat különböző gátrendszerekkel, illetve lépcsőkkel, vízlépcsőkkel alakítanák át. Ne csak a profitőrök, a nyereséghajhászok tanácsát kérjék ki. Németországban, hazámban például pont a Straubing és Alsó-Bajorország közti szakaszon a lakosság határozottan elutasítja a Duna kiépítését, a Duna szakasz kiépítését. Kérem, hogy figyeljenek erre, az Európai Unió ezt nem engedheti meg magának, hogy az emberek feje fölött döntsenek bármiről is. Thank you. Mr. Kramer, I'm going to... Köszönöm szépen, Kramer úr. Figyelmeztetek tehát mindenkit arra, hogy tartsa be az időt, és minden képviselőnek mondom tulajdonképpen, nem nagyon örülök annak, hogyha valaki azt után jön ide, hogy a miniszter úr elmondta a bevezetőjét, és aztán fel akar tenni egy kérdést, mert, mert nem is hallgatta meg, hogy mit mondott. Nincs arra időnk, hogy ezt most megtegyük. De azt, ugyan most azért mégis megengedem, de azt kérem, hogy mielőtt kérdésidőt kérnek, legyenek szíves, hallgassák meg a miniszter urat. Persze természetesen igaza van, elnök úr, és sajnálom, hogy későn jöttem. Egy olyan ülésen vettem részt, ahol muszáj volt ott lennem, de a kolléganőmmel ö, egyeztettem, és talán emiatt jogosultnak érzem, hogy mégis feltehetem a kérdést. Úgy tudom, az a véleménye, hogy nem kíváncsi vagyok, mi a véleménye, hogy mennyire tisztességes a verseny a különböző közlekedési hordozók között. Hogyha mentesítik az áfától a légi közlekedést, és mégis kell fizetnie a vasútnak, vagy a, az autópályadíj, ami az országoknak a, a szabad választása, de a vasutakra való ö, díjat azt kötelezővé teszik európai szinten. Ezt hogyan ö, látja? A második kérdés a Duna stratégia. Ö, a Duna, mint vízi út valóban, e, de a Duna e, egyfajta turisztikai fénypontja is Európának. És a Dunamenti kerékpárút is része ennek. Nem tudom, hogy ezt a 250 kilométert ezt e, támogatja-e, hiszen ez tulajdonképpen megegyezik azzal, amit az európai vasfüggöny mentes kerékpárútnak is nevezünk. Ezt támogatják elnök úr, miniszter úr, köszönöm szépen. Miniszter úr, akkor megadjuk önnek a lehetőséget. Tíz percben, ha összetudja ennyi idő alatt fogla, foglalni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utasjogok egységesítése volt az első kérdés. Valóban szerencsés lenne, ha már ma is egységes Európában egységes utasjogokról beszélhetnénk. Tudjuk azonban, hogy éppen a közelmúltban volt az utas, a busszal közlekedő utasok jogairól szóló javaslatnak a tárgyalása, tehát látható, hogy külön, külön van jelenleg a szabályozás. Én azon a véleményem vagyok, hogy először azokat az eredményeket kell realizálni, amelyek folyamatban vannak, és utána kell azt a kérdést felvetni, hogy hogyan lehet még közelebb hozni. A a saját véleményünket is elmondhatom, például a buszas utasjogok tekintetében talán lehet, hogy a tagállamoktól egy kicsit eltérően mi na, nem biztos, hogy a 250 kilométerhez ragaszkodtunk volna, tehát lehet, hogy a parlamenten más megállapodás születhetett volna, de szerintem az a jó, hogy megvan ez a megállapodás, mert ez már egy eredmény a bizottságnak természetesen ezeket az igényeket. Igen. Több vagy kevesebb? Nem, kevesebb. kevesebb természetesen. Na, minus. De ezt nem akarok ebbe belemenni. Yeah, we are where we are. Carry on, minister. Yeah. Yeah. Tehát a, visszatérve, tehát a bizottság felé jelezni fogjuk ezt az igényt. Valószínűleg nem a mi elnökségünk alatt, de ha ez bármikor a tanácsülés elé fog kerülni, akkor nyilvánvaló, hogy mi támogatni tudunk egy ilyen utaspárti megoldást. A mm, Gurmai Zita képviselő asszonynak nagyon szívesen megválaszolnám a, a postára vonatkozó választ csak nyitrai államtitkár úr már itt van a teremben, de holnap a távközlési tanács ülésén szerintem ő akkor exaktabb választ tud ráadni, mert ő a, az bizottság nem elő, tehát, de természetesen szerintem teljes értékű választ fog adni, és nem akarok az ő területére beleszólni. A légiközlekedés válságával kapcsolatban én azt hiszem, hogy miután a, a Magyar Nemzeti Légitársaságnak is elég problémás most a helyzet, ha én erős kijelentéseket tennék, és megmondanám, hogy ezt a problémát mi meg fogjuk oldani, akkor könnyen szembe jöhetne egy olyan válasz vele, hogy először a Magyar Légitársaságot tegyük rendbe. E, nyilvánvaló, hogy ez egy olyan kérdés, amit én úgy tudom, hogy a bizottság, sőt személyesen Kállász úr is kiemelten kezel a légiközlekedésnek az ügyét, hiszen a bizottság aktivitását is jelzi ez a sok-sok egyezmény, ami eh, előkészítés alatt van és aláírásra vár. Ezt a folyamatot mi messze menőkig támogatni fogjuk. A Szeszárral kapcsolatban mm, megint csak azt mondom, az egységes piac irányába eh, mutató mm-hmm. nagyon fontos eh, egyezményről van szó hogy a repülőjegyeknek az ára, a vulkáni hamunak a kérdése. Tehát eh, én azt hiszem, hogy az ATM konferencián, amit eh, márciusban rendezünk, eh, én remélem, hogy a szakma le fog tenni nekünk olyan ajánlásokat, amit a bizottsággal, a parlamenttel megosztva tovább tudunk vinni de a vulkáni hamu szerintem egy olyan természeti képződmény, ami tényleg csak légtérzárlatokkal kezelhető, hogy a biztonságot megőrizzük legalább, és hogy milyen alternatív közlekedési módok lehetnek, hiszen volt ilyen kérdés is. Azt hiszem, nyugati fele Európának, ahol a gyorsvasút hálózat eléggé kiépített, meg tudott valamennyire felelni ezeknek az igényeknek az újonnan csatlakozott államoknak ehhez a rendszerhez még csatlakozniuk kell, tehát a vasúti rendszerhez is, hogy ez a légi közlekedésnek alternatívája lehessen. Elsősorban szerintem ez az a, a vasúti összeköttetés, ami gyorsaságra, kényelemre vonatkozóan, és akár környezetvédelemre is gondolhatunk, ami, ami reális alternatívája lehet az Európán belüli légi közlekedésnek ilyen problémák esetén a rendszereknek az összehangolásáról volt szó, tehát ez nyilvánvaló, hogy mm, az általános <laughs> rátekintés, és amit mondtam, hogy minden mindennel összefügg, és mindennel egyszerre kell foglalkoznunk, de nem lehet kiválasztani egy vagy két témát, és akkor azt fél év alatt végigvittük. Ez tényleg egy folyamat, ahol a, ahol a, a trióknak a, a konkrét és nagyon jól működő együttműködésére van szükség. Én úgy látom, hogy az elődeink ezt jól csinálták, remélem, hogy a belgák nem fognak ránk panaszkodni, és a lengyelek is majd úgy veszik át, és úgy tudják folytatni, ahogy ez az eddigiekben is lezajlott. Hát itt állandó tényező a bizottság és a parlament, akik, akik eh, nézik itt a tanácsülés, illetve a tanács elnökeinek a az ambícióit. Annyiban jó a váltás, hogy mindenki meg tud újulni, vagy egy új szempontot be tud hozni, de ugyanakkor a, a tudomásul kell vennünk, hogy minden témát nem tudunk lezárni. De dolgozunk, ameddig tudunk, és amit tudunk, azt pedig lezárunk, de az elődök nélkül erre nem lennénk képesek. A szomszédokkal való kapcsolat Ukrajna. A tenti hálózatokat megnézzük, akkor azért látható, hogy ma is a folyosók elvisznek a határokig. Magyarországon is vannak nem csak az uniós tagállamok felé tenté kapcsolódási pontok, hanem Ukrajna, vagy beszélhetünk Szerbia felé is, és ezeket is ugyanúgy építjük, és azt hiszem, hogy a többi ország is, akik a határ részeken vannak a keleti oldalon azt hiszem, hogy Európa nem lehet zárt. Tehát kézenfekvő, hogy az orosz és az ukrán térség felé ne csak energia kapcsolataink legyenek, hanem a szállítási módok is legyenek kiépítve. Persze a légi közlekedésbe el kell érni az egyenrangúságnak az állapotát, amikor nem a tagállamokat kényszerítik külön alkukra, hanem ugyanúgy, a, én az energiaterületet említeném, ott nagyon jó az uniónak a belépése ezekbe a, a kétoldalú folyamatokba. A közlekedési egyezményeknél is el kell érnünk, hogy a Moszkva vegye tudomásul, hogy itt egy egységes szövetségi rendszerről van szó, szóval az unióról beszélünk. A, még egy témát kiemelnék itt a, a védett Duna szakaszoknak a kérdése, tehát ez nem ö, ö, frázisként emlegeti a magyar elnökség, amikor a Duna érdekeljének a megőrzéséről beszélünk az, hogy a, a, a, amikor gátakról beszélünk, az egy másik kérdés, hogy meg kell nézni, hogy hol van az a, a kompromisszum lehetőség, ahol gyakorlatilag a, az emberi értékeknek, a lakókörnyezetnek az árvízvédelmi, eh, árvízvédelme is megvalósulhat a legkisebb beavatkozás mellett. Eh, attól függetlenül vannak gátrendszerek, a Duna mentén vannak a gátrendszereken belül is csodálatos tájak. Tehát a kettő nem zárja ki egymást, tehát lehet úgy együtt élni a természettel, hogy, hogy az ember tiszteletben tartja, ugyanakkor megvédi magát a sajnos a, a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb árvizek hatásaitól. A vízlépcsőknek a kérdése, én azt hiszem, hogy a Dunánál egy, egy nagyon összetett problémával azért szemben állunk. Tehát a, a folyónak, ha megnézzük a 70-es, 80-as évekbeli állapotát és a jelenlegi állapotát, a kettő nem ugyanaz. Van egy úgynevezett medermélyülési folyamat. Hogy ezt a gázlókból kikotort kavics visszaterítésével, vagy milyen formában, bocsánat, hogy lehet kezelni, ez nyilván, hogy a, a környezetvédelmi szakemberek bevonásával kell megvalósítani, tehát csak olyan beavatkozások fogadhatók el, amelyek a folyó alapvető értékeit nem sértik. Tehát eh, ebben egyetértünk. Hogy hogyan viszonyulnak a különböző közlekedési módok egymáshoz az uniós irányelvek eh, függvényében, tehát a légiközlekedés áfája, az autópályadíjaknak az alternatív kivetése, vagy a vasúti díjak kötelezővé tétele, Hogyha az ember egy közlekedési ágazati vezető, akkor óvatatlanul szembesül ezekkel a problémákkal, és ezeket a feszültségeket érzi. Tehát pontosan azért nagyon nehéz például a vasúti csomagnak a felülvizsgálat, és vannak olyan részelemei, amelyek ennek a kérdésnek a kezeletlenségéből fakadnak de azt hiszem, hogy Európa jó irányba tart, tehát a Eurovignet irányelben foglaltaknak az elfogadása kompenzálja ezeket a veszteségeket, a, mondjuk ami a vasúti ágazatot éri. Hogy a versenyképességét ez hogy érinti a közlekedési ágazatoknak, én azt hiszem azt kell megvizsgálni, hogyha Európát belső és egységes piacnak tekintjük, egységes szabályozás alatt áll, akkor ez a versenyhátrány ez csak kifelé mutatkozna meg tehát mi magunk a saját problémáinkat belső piac keretében versenyhátrány nélkül tudjuk kezelni. Tehát meg tudunk több szempontnak felelni. De ez nyilván, hogy nem az alatt a fél éves elnökség alatt fog megoldódni. Ez, hogy 10-15 éve zajló folyamatoknak a részesei vagyunk, ennek a zárása is hosszú, hosszú éveket vesz még igénybe. Elnézést, hogy nem annyira optimistára sikerült a az utolsó kérdésre adott válaszom, eh, de ígérem, hogy ami rajtunk múlik, ezt ebben a fél évben tényleg meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen. Thank you very much, minister. Köszönöm, miniszter úr. És köszönöm a mai nyilatkozatát, illetve a kérdésekre megfogalmazott válaszait. És köszönöm a képviselőtársaimnak is, hogy ilyen fegyelmezetten igazodtak a rájuk szabott időhöz, tudtuk tartani a menetrendünket. Várjuk az önökkel való együttműködést a mi nevében az önök elnökségével, és az elnökség végén megint visszavárjuk önt, hogy akkor majd értékeljük, milyen sikereket könyvelhetett el az önök elnökségéért, mi együtt. Sok sikert kívánunk, azért vagyunk itt, hogy segítsük önöket, együttműködjünk önökkel, köszönjük, hogy eljöttek, és megtisztelték szakbizottságunkat. Okay, colleagues, we'll just wait. Kedves képviselőtársaim, várjunk egy picit, amíg a miniszter úr és, és csapatát kikísérjük. És így aztán lehet, hogy lesz majd helye azoknak is, akik eddig álltak a teremben. 5 perc hogy egy-két perc szünetet tartsunk, és aztán Szerik Jani képviselő jelentésével folytatjuk a munkát. Kedves kollégák, akkor kérem én, önöket arra, hogy foglalják el helyüket. It's yours, Abraham. It's yours. No. Oh, That the minister. The minister forgot it. It's the minister's bike. Uta, it's the minister's briefcase. all the state secrets of Hungary there for us. Magyarország államtitkai most itt maradtak számunkra, de azért ez így elég jó. A következő napi rendi pontunk Szeracsiáni asszony az Egységes Európai Vasúti Térség létrehozásának jelentése, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! meg kell, hogy mondjam, hogy a bemutatás során, az összefoglalás során már sokan látják, hogy három irányelvet fogtunk itt össze 2001-ből, 17 szerződésegészes eljárás alapján kell, illetve ezek elindítását követően a rikáztot végrehajtani. Jelentős számban jöttek olyan javaslatok, amelyeket én magam is támogatok, és a munkadokumentumban benne vannak. A legfontosabb része a javaslatnak a szabályozó testület. A szabályozó szabályozói rész erősítése nemzeti és európai szinten egyaránt. Mégpedig úgy, hogy egy nemzeti szabályozó kialakítását tervezi viszonylag független, és, illetve függetlenebb és nagyobb felelősségi körökkel felruházott testület lenne ez, amely kvázi garantálná az ellenőrzést is, a vasút fölött, különösen abban az esetben, hogyha az biztonsági esetek miatt nem került teljes megnyitásra. Független attól, hogy milyen léptékű volt a megnyitás. Nos, itt van tehát a bizottsági javaslat, amely alapján nem csak a nemzeti szabályozó kapna nagyobb hatáskört, hanem további szabályozás is van a határon átnyúló kapcsolatokra vonatkozóan. Majd, ha az irányelv hatályba lép, akkor arról lesz szó, hogy vagy az európai szabályozót hoznak létre, vagy hatóságszerűt, európai szabályozó hatóságszerűt, vagy pedig azokat a jogköröket, amelyek má, amelyek most körvonalazódnak, azokat a, az ügynökségen belül azok a szabályozó testületekre kerülnek át. Az Európai Parlament többször jelentősen kritizálta azt, kifogásolta, hogy túl kevés a vasúti közlekedésre irányuló beruházás. Nos, a bizottságnál most egy olyan irányelv tervezetet készítenek, amely a vasúti rendszereket jobban megvilágítja. A bizottság javaslatai egyebek között azt is jelentik, hogy a tagállamok kötelezettséget vállalnak öt éves tervek közétételére aztán a külső költségek internalizálása a különböző közlekedési eszközöknél. Természetesen ezt össze akarják kapcsolni a, az euromatrica irányelvel. Egyéb ösztönzőket fognak az RTMS számára bevezetni, használati jogokat, a sínhálózat használati jogait. Nagyon fontos a javaslat az úgynevezett mini különválasztás, azaz a vasúti szolgáltatásokhoz való hozzáférés leválasztása. A karbantartás szempontjából adott esetben még inkább ajánlható az, hogy közvetlenül a vasúti vállalatok hatáskörében maradjon ez, de hát mondjuk erről lehet vitatkozni ez most nem egy mély megvilágítás, hiszen nagyon fontos elemeket kell még ezzel kapcsolatban megtárgyalni. De fontos a, a tervezetben a hálózat fenntartó és a vasúti szolgáltatók különválasztása, és a parlament ezzel kapcsolatban többször jelezte aggodalmát, eh, hogy eh, a vasút működtetők, a vasúti szolgáltatások működtetőinek a függetlensége nem kellően biztosított. Támogatom azt, hogy eh, a különválasztás, illetve az Európai Parlament 2010. júniusi állásfoglalását tovább vigyük. Fontos lenne erről beszélni, mert el kell, hogy mélyüljünk ebben a kérdésben. Csak így tudjuk megítélni azt, hogy mi lesz a legjobb megoldás. Van még egy utolsó dolog, amiről mindenképpen szólnom kell, és ez talán inkább um, igazgatás technikai jellegű kérdés. Több melléklete van a bizottság javaslatának, és önök is tudják, kedves kollégák, hiszen újra meg újra rugalmasságot, azaz a politikai és jogi fejlődéshez való igazodást kértük. Ennek keretében fontos lenne, hogy a mellékleteket is befolyásoljuk, hiszen ezek nagyon fontos mellékletek, és ugye az, ennek az a veszélye, hogyha a mellékleteket elfelejtjük, akkor, és csak az alapvetően az irányelvet módosítjuk, akkor fontos elemeket kihagyunk. Csak fel szeretném szólítani a kollégákat arra, hogy nagyon fontosak ezek a mellékletek, a tartalmukat pedig úgy kell alakítani, hogy azt majd a normál jogalkotási folyamatban módosíthassuk, illetve az átruházott jogi aktusok keretében. Szeretném a kollégáknak a figyelmét erre tehát azért felhívni, mert ez is a munkánk része. Nyilván szívesen válaszolok a kollégáknak. Köszönjük. Köszönöm. Mielőtt megadom a szót, felolvasom a hozzászólók listáját. Hosszú lista ez. Ez egy munkadokumentum, nem a voltak éppen egy jelentéstervezet, az majd később születik meg, erre felhelyem a figyelmüket. Ezt figyelembe véve mondom, hogy van még kb. 45 percünk. Kb. 370-en jelentkeztek, ha jól látom a listát, így első pillantásra, és még néhányan csatlakoztak. Az árnyék előadókkal kezdem, három percet kapnak egyenként, aztán két-két percet a többiek. Kún úr a néppárt nevében az első. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm képviselőtársam munkáját, meg a bizottság, az Európai Bizottságnak is köszönet, hogy ilyen irányelv tetett javaslatot, amely az első vasúti csomaga kapcsolatosan, kapcsolatos, a, és kapcsolatos a belső piacban kitűzött céljainkkal, a Vámunióval, a Schengeni ö, térséggel, a vasúti, a vízi a vasúti közlekedés, az egységes európai égbolt célkitűzéseivel, ám ez mind-mind megvalósult, ám a vasúttal vannak még nagy-nagy gondok. Nem az egyes infrastruktúra struktúra, működtető modellekről kell vitatkoznunk. Az integrációs modell itt van világosan, és világos feltételeket kell meghatároznunk annak érdekében, hogy az infrastruktúra kezelése és, kezelési és működtetési feladatokat pontosan lássuk, hogy ezek saját felügyelőbizottsággal, jogi osztálya a bíró vállalatok legyenek-e, és ezek az infrastruktúra működtetők saját könyveléssel bírjanak, még az átlátható módon működtessék a számvitelüket. Az árakat illetően is, meg az ár kalkulációt illetően. Az is szükséges, hogy ezek a szabályozó hatóságok, amelyekről Szerecsáni asszony beszélt, új kompetenciákat, hatásokra kapjanak. Ezzel egyetértek, minden tagállamnak kell saját szabályozási hatóság, a kicsi vállal, tagállamok lehet, hogy ezt persze delegálhatják máshova, kell legyen egy európai szintű koordinátor és szabályozó is. Ez az alfa és omagája az egésznek, ezzel világosra válik, hogy minden tagállam és minden vál, vasúti vállalat ugyan olyan feltételeknek megfelelően működhet, működhet. Ezeket egymással kell összekapcsolni, tudni kell, hogy kikivel szerződik, milyen keretek alapján, és hogyan megy tovább az egész eljárás a vasúti struktúra a illetően több éves szerződéseket kell kötnünk, az AMTS is nagyon fontos szerepet kell, világos szerepet kell kapjon ebben. A biztonság és a vasúti közlekedés kezelése rendkívül fontos. A szolgáltatási szervezetekhez való hozzáférés tekintetében meg kell beszélni azokat a kivételeket, ahol a infrastruktúra már nem bocsát rendelkezés olyan kapacitásokat, mint mondjuk a belvárosokban, Berlinben, Párizsban, Varsóban, ahol is a vasúti közlekedésben nem tud beállni adhok módon akár egy új vállalat. A privatizáció már részben megtörtént, aztán a delegált jogi aktusokat illetően nagyon jónak találom, hogy az Európai Bizottság világos feltételeket teremtett arra nézvést, hogy ki mi szerint kell működjön. Az a mi tőlünk függő kérdés, hogy kiknek adja át a hatáskört, erről tovább kell tárgyalnunk. Kiváló, a tárgyalás kiváló feltételei megteremtődtek. Jó, hogy a bizottság a szabálysértési, szerződés megsértési eljárásokról állást foglalt, illetve az imperobritás elemzéséről. Itt, itt vannak azok a műszaki technikai nehézségek, amelyek mindig fennállnak. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Mr. Köszönjük három percben. Tramóza úr. De... Először is köszönöm a szót, elnök úr. Az előadó asszony kiváló munkát végzett, és szeretnék neki gratulálni. Az első vasúti csomag átdolgozása komoly problémákat tükröz a vasúti ágazatban. Először is egy hatékony ellenőrzés, és jó néhány tagállamban nem megfelelően működik. Másodszorban az infrastruktúra ár kialakítása, árképzése sem egységes és megfelelő. Egy egységes belső piacról nem beszélhetünk. Egyes tagállamokban a helyzet rosszabb, mint más tagállamokban. Például Spanyolország esetében a közlekedés szállításnak csak 4%-a realizálódik vasúton, ami nem felel meg az Európa 2020-as stratégia elvárásainak. A politikai frakcióm nevében szeretném e, hangsúlyosan kifejezni a béli véleményünket, mi szerint jó néhányunk számára az a fontos, hogy a szabályozás végrehajtása minél szigorúbb legyen. Egy erős eh, felhatalmazással rendelkező független szabályozó testület eh, felegyeleti testület érheti el a piac nyitást. A hatékony piacnyitást kell végrehajtani, a fizikai és szabályozásbeli akadályokat is le kell bontani, a diszkriminatív, nem átlátható gyakorlatoknak véget kell vetni a vasúti ágazatban, például a hozzáférés terén azt kell biztosítani, hogy a tagállamok hatékony, független nemzeti felügyelő szerveket állítsanak fel, megfelelő forrásokkal, szakemberekkel, saját költségvetéssel. Ezek a nemzeti független szabályozó hatóságoknak már működniük kellene minden tagállamban, tíz év telt el, és még mindig nem ez a helyzet. Ez ügyben szeretnék tovább menni, európai szintű felügyeletre is szükség van véleményünk szerint, annak érdekében, hogyha a nemzeti felügyeletek nem végzik el a munkájukat kellőképpen. Beszélhetünk arról, hogy hogyan lehet hatékonyabb rendeletet végrehozni, esetleg kiterjeszthetjük az Európai Vasúti Ügynökség hatásköreit, esetleg a verseny jogi főigazgatóságban hozhatunk létre egy külön ügyosztályt erre vonatkozóan, ahogy azt az európai pénzügyi felügyelettel is tettük, ahol egy teljesen független európai bankfelügyeletet hoztunk létre, ez is megoldás lehet. A piaci szét választás unbundling témájában is készül egy elemzés. 30 másodperc elnök is befejezem. A tagállamok szabályozó szerveinek munkáját is meg kell vizsgálni, hogyan működnek és mik a hatásköreik. Ennek az elemzésnek, tanulmánynak a kell a figyelmet arra, hogy van-e a piac nyitás és a strukturális modellek szétkapcsolt vagy nem szétkapcsolt modellek között. Az unbundling, a szétkapcsolás kérdését is meg kell vizsgálni. Azzal, hogy ezt is tárgyaljuk, nem szabad, hogy eltereljük a figyelmünket a vasúti csomag átdolgozásánál az eredeti célokról. Úgy véljük, hogy változtassunk a dolgokon, mert ha semmit sem teszünk, akkor a vasúti áruszállítás tovább veszít a jelentőségéből, ezért mi készen vagyunk, készen állunk arra, hogy kiálljunk eh, ezért a célért. Thank you. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, túl lépjük az időt, hogyha így hajtjuk Krámer úr, három percben. Több mint 15 éven Németországban elindították a vasúti reformot, és akkor úgy gondoltuk, hogy az a, hogy fontos, hogy a hálózatot és az üzem, ö, üzemeltetést külön válasszuk. Még mindig úgy gondolom, hogy ez jó, de hogyha a különböző országokat megnézem az EU-ban, nos akkor vannak olyan országok, ahol igen erősen külön választják a két területet, ahogy a bizottság javasolja, és vannak olyanok, amelyek nem. De vannak olyanok, és ez nem garanciája a versenynek, nincs egységes európai vasúthálózat. Továbbra is külön van, szeparált. Ezek a legutolsó nacionalis, nacionális nemzeti területek. De az országok úgy gondolják, hogy saját vasúthálózatra van szükségük. Éppen ezért e, ugyan támogatom a különválasztást, de nem ez a döntő. A, taná, a döntő az az, hogy van-e független és megfelelő hatásköröket érvényesíteni képes hatóságra, szabályozó hatóságra meg tudom nevezni, de lehet egy olyan ország, ahol a, hatály, a, szabályozó hatóságnak két hónapon belül kell az akta lezárását követően határozni, de van, hogy három év után sem tudják lezárni az aktát, tehát semmi nem történik, de vannak más szabályozó hatóságok, ahol 18 hónap után sem adnak még választ egy kérdésre, és vannak olyanok, amelyek 14 nap alatt döntenek és nem lehet tudni, hogy megkapja az ember a szlotot, vagy sem. És hogyha megnézem ezt, akkor e, ezekben az országokban minden szolgáltató számára vagy e, nyitva a, a verseny, vagy pedig, be, hogyha valami nem áll rendelkezésre, akkor a vasútvállalatoknak azonnal ki kell jelenteni, hogy nem lehet a szlotot megoldani, de bizonyítani kell, hogy miért és vannak trükkök is persze, például az egyik tagállam a, a mm, csökkenti mondjuk 70%-kal a teherszállítási forgalma, forgalomnak az infrastruktúráját, és azt, hogy nem enged be másokat, de a sajátjait működteti. Tehát az Európai Unió érdeke, hogy a közúti forgalmat a vasútra helyezzék át, igazából itt nagyon nehezen megvalósítható. Éppen ezért fontos, hogy nemzeti szinten is a szabályozó hatóságokat felhatalmazzuk, és felruházzuk mindazzal, hogy elvégezhessék a munkájukat. Független kell, hogy legyenek, több munkatársal kell, hogy dolgozzanak. Van, aki hárommal van, olyan, amelyik 70-nel dolgozik, de mm, meghatározott határidőkön belül kell dolgozniuk, és mindezt végre kell hajtani. És kell, hogy legyen ezek fölött egy európai testület, amely adott esetben el eldönti, hogyha valamilyen vita kérdé, eh, vitatott kérdés van. De ez a fontos, eh, és ezt kell érvényesíteni. És hogyha minden tagállamban ezt megtesszük, akkor természetesen előrébb léphetünk, és megtárgyalhatjuk azt, hogy legyenek külön választás sem. De nem ez a lényeges, mert vannak olyan tagállamok, mint mondtam, ahol formálisan teljes mértékben külön választották, de mégsem adnak lehetőséget másoknak, hogy a hálózathoz hozzákapcsolatban. Természetesen vannak, van ez az átruházási aktus, de ezzel is még sok mindent kell tegyünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zéle úr, három perc. Köszönöm, elnök úr valóban a hangsúly az továbbra is a kérdés legfontosabb elemereire kell, hogy helyeződjön, ez pedig a szabályozó testület, ahogy Michael is mondja, ez az egyik sarokköve a kérdésnek, és ezt tovább szeretném vinni ezt a gondolatot. A vasútügynökség ma nincs felruházva megfelelő lehetőségekkel, jogkörökkel a feladata ellátásához. Talán egy új intézmény, amely le, amelynek az ötlete nem biztos, hogy népszerű, de jobban tudja ezt ellátni. A harmadik pedig a kommunikációs területek, a nemzeti szabályozók, európai szabályozót nem biztos, hogy elfogadják. Nos, nézzük a különválasztást. A tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy semmi hatással nem lehetünk a szolgáltatók formális függetlenségére és a piac nyitottságára. Hogyha a két nagy európai szolgáltató piaci részesedésre vonatkozó vitájába bele akarunk kapcsolódni, nos hát meg kell, hogy mondjam, hogy ez szerintem nem annyira okos dolog. Nem biztos, hogy akármelyik mellett le kellene tennünk a voksunkat. Igazi piaci nyitásra van szükség. Ami pedig a balti államoknak a az eltérő vasúti nyomtávát illeti, beszéltünk szakértőkkel, és Oroszországgal már létezik az interoperabilitás. Európával még nem. Nagyon örülnénk természetesen annak, hogyha az európai szolgáltatók a mi piacunkon megjelenének, de nem érdeklődnek egyelőre. Úgyhogy én azt kérem, hogy a technikai szempontokról ne feledkezzünk meg harmadik országokkal való imperabilitásnál. Köszönöm szépen. A vasút és a vasúti forgalom a közellátás feladata. Nem csak gyors kapcsolatokról van szó, hanem arról is, hogy a regionális közlekedést biztosítani kell, akik másfajta közlekedést nem tudnak megfizetni ahhoz például, hogy munkába menjenek. A tagállamoknak természetesen jogában áll az, hogy az infrastruktúráról, a vonatok jellegéről és egyebekről döntsenek, és ezeket nem lehet ezeket a jogokat felhigítani. A dokumentumot olvasva én úgy gondolom, hogy a szolgáltatások fragmentálása, a közlekedési vállalatok és a vasúti közlekedés szempontjából olyan, hogy a biztonságot is fel fogják higítani, töredezetté válik, ez pedig nem lehet. Nem lehet olyan vállalatoknak a vasúti biztonságot átadni, akinek kevés tapasztalata van, vagy kevesebb tapasztalata a területen, mint a nagy társaságnak, amelyek ráadásul államiak vagy államiak voltak. Ez kihat a munkahelyekre, és egyáltalán a szolgáltatás minőségére aztán a piachoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítása. Ehhez ugye megint erős szabályozóhatóságra van szükség, amit meg kell kapjunk, ki kell alakítanunk, és a tagállamokkal való szerződéseket, illetve a tagállamok és a vasúti társaságok ilyen szerződéseket kell, hogy majd megkössenek. De ez már a nemzeti parlamentek döntése lesz hogy hogy nézzen ki a saját vasúti infrastruktúrájuk, és az erre vonatkozó szabályozó hatóság. Pláne, hogyha öt évnél hosszabb tervekről is van szó, akkor még inkább. Amit azonban nagyon rossznak találok, az a hetes melléklet kilences pontja, mégpedig az, hogy a, a sztrájk jogot minimális szolgáltatással ki lehet váltani tagállami hatáskör az, hogy a szakszervezetekkel a minimális normákról tárgyaljanak a mm, közszolgálati szájkok esetében. Ami pedig a béreket illeti, nos, a szolgáltatások fragmentálásával ez is veszélybe kerül. Úgy gondolom, hogy tovább liberalizálnánk csak a vasutat. Köszönöm. Köszönöm. Na kollégák, most 14 hozzászóló van a listán. 15-en voltak, de Dürren asszony volt a nagyvonalú, hogy levetette a nevét. És aztán jön a bizottság, és aztán a jelentéstevő. Így aztán azt kérem, mindenki tartsa a két percét. Értem én, hogy fontos vita ez, ám mint mondottam, ez egy munkadokumentum, és nem jelentéstervezet ne sétáljunk bele abba a csapdába, miszerint bár mindent elmondtak, de nem mondott el mindent mindenki. Kerüljük el ezt a csapdát. Ugye a remény hal meg utoljára, remélem, hogy tényleg tartják majd. Ez Gross úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottságnak, az előadónak a javaslatokat. Úgy gondolom, hogy ez a, ezt a kérdést dogmamentesen kell megközelítenünk. A célok, amelyeket meghatároztunk, azokat elértük. A piac nyitása, A piac nyitása nem öncél. Arról van szó, hogy javítani kell a szolgáltatásokat ezzel, illetve alapvetően javítani kell, javítottuk el a polgároknak a szolgáltatásokat. És eh, ha most megnézzük, sok kérdése nem a válasz. A második dolog, azok az eszközök, amiket alkalmazni akartunk, egyrészt egy struktúrát határoztunk meg, egy szabályozói struktúrát, amely ellenőrizés egy olyan infrastruktúra, amelynek javulnia kell. Ez az a három dolog, ahol, ahol szintén meg kell állapítsuk, hogy nem sikerült a kitűzött célokat elérni. Abból indulok ki tehát, hogy ezeknél a megfontolásoknál most mégiscsak eh, oda kell visszajutnunk, ahonnan korábban elindultunk, mégpedig megnézni, hogy európai szinten akarjuk-e javítani ezt az eszközt összességében. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a vállalati struktúra nem mértékadó, hanem az, ami elé, ami elérhető, az a mértékadó. A második dolog finanszírozás. Fontos, hogy tudjuk, hogy holnap ki mit fog finanszírozni, illetve a díjak milyenek lesznek, mert a díjak azok torzíthatják, de segíthetik is a piacot és az infrastruktúrát ellenőrzés. Ez az A és O. Mindenek az alfája és az omegája. A verseny egészségessé tétele és a szolgáltatások javításához egy egy független bír, fotbalbíróra, azaz szabályozó testületre van szükség, és ezt európai szinten kell tudni meghozni, és úgy gondolom, hogy a feladat megosztást csak akkor tudjuk helyesen, korrekt módon megvalósítani, hogyha az interoperabilitást a szabályozó és a biztonságot is garantáló szervezeteket megtartjuk. Úgyhogy nagyon sok sikert kívánok az jelentéstevőnek, támogatjuk a kolléginát, hogyha ezt a projektet konstruktívan és pragmatikusan kívánja feldolgozni. Köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönöm a jelentéstevőnek ezt az első vitaanyagot. Hát úgy gondolom, hogy a vasút jövőjéről folyó vita nem szabad, hogy a piac működésére korlátozódjon csak. Ezzel együtt meg kell vizsgálni azt, hogy milyen eh, lehetőségei vannak a technikai jellegű interoperabilitásnak, és hogyan lehet az infrastruktúrát finanszírozni. Ez az a három elem, amit tulajdonképpen együtt kell vizsgálni. Eh, az nagyon eh, sajnálatos lenne, hogyha továbbra is külön kezelnénk őket. A piaci szereplők szempontjában nyilvánvalóan fontos a megfelelő nyitás, ami még nem mindenütt valósult meg. És az egyik legfontosabb elem ebben a szabályozó szerepe. A jelentéstevő elő, erősíteni kívánja ezt a szerepet, egyfajta európai hálózatot kialítani, de talán kicsit ambiciózusabbak lehetnénk, és azt mondhatnánk, hogy igazából európaizálhatnánk úgy gondolom, hogy ez felelne meg a, a céljainknak. Aztán a különválasztásról is beszéltünk. Itt mm, azt kellene megnéznünk először, hogy mit akarunk elérni. A szabad hozzáférést a hálózathoz, átlátható árak, árszámítás, díjkalkuláció, a holding struktúrákat meg kell nézni, hogy teljes mértékben szét kell-e pukkasztani, úgy gondolom, hogy az erre vonatkozó vizsgálat, amit az jelentéstevő javasol, valóban további adattal szolgálhat a döntéshez. De amit meg kellene még vizsgáljunk, az az, hogy milyen eljárással lehetne a szolgáltatókat kiválasztani és támogatni. A nemzeti szabályozó az, aki jelenleg igazából még a határidőket tud manipulálni e kérdéskörben, de ez még csak nemzeti szinten szabályozott. Egy dolgot talán még a, az infrastruktúra használat költsége. Ez láthatóan, ez mindig más és más helyzetektől függően. És úgy gondolom, hogy a piac szempontjából ezt egységesíteni kellene. Meissner. Köszönjük Meissner asszony. Köszönöm. Köszönöm elnök úr. Egy egységes európai vasúti piacsal van dolgunk. Persze ezt még nem értük el, ez még egyelőre cél kitűzés marad, sok még a dolgunk, de nem ez a kérdés. Kérdés az, hogy a piaci hozzáférést hogyan tudjuk biztosítani, hogyan tudjuk garantálni a versenyt. Kramer úrral nagy részt eh, egyetértek, sok mindent nem akarok hozzáfűzni, bármennyire is meglepő ez. Kiszenáltam volna arra, hogy az ilyenfajta decoupling elnézést, unbundling, eh, szétválasztás eh, sért harcoljak. A kérdés az, hogy a felügyelet vagy a szabályozó hatóság megfelelően működik-e, ezen kell javítanunk. Kama. A német esetben Kramer úr is hozzáteheti majd. Köszönöm. Riké képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok a jelentéstevőnek. Érdekes pozíciókat fogalmazott meg ebben az anyagban. Aztán mindannyian nagyon körültekintően fogalmaztunk, és nem akarok én is végigmenni azokon a pontokon, amelyekről már beszéltek. Ám fel, egy átlátható, kiegyensúlyozott módon kell megnyitnunk a piacot a versenyre és az interoperabilitásra alapozva. Néhány gondolatot engedjenek meg pusztán. Az előző szövegben a bíróság szerepét említik, illetve a deficitet a rendszer működésének összefüggésében kell meghatározni. Tehát ha nincs elég pénz, akkor nem működik. Ha valakinek, ha teherautót akarok vezetni, és tíz mérföldenként meg kell álljak, hogy teherautót cseréljek, és mindig más fizeti a, a, a sofőrt. Most tehát egy nagyon szétaprózódott az egész a jelentéstevő álláspontjával, tehát egyetértek ezzel kapcsolatban. Ugye mindenki egyetért az alapvető célokban, ám ha tényleg az a cél, hogy teljesen nyílt piacot hozunk létre, teljesen átlátható módon versenyre alapozva, akkor mindent egyszerre kell megváltoztatni. Nem lehet lépésről lépésre, egy kicsit megnyitni itt, egy kicsit megnyitni aztán ott. Tehát meg kell határozni egy módszertan, de lényeg az, hogy minden intézkedést egyszerre vezessünk be. Ez a szabályozóra is vonatkozik, az európai szabályozónak is megfelelő hatásköröket kell adni. Ami pedig az, a működési rendszert illeti, egy szétválasztott, unbundled módon kell működjön. Igen, egész regionális szinten meg kell határozni ezeket a pontokat. Ugye mindenki azt mondja, egyetértünk a célokban, de mindenki csak kiemel, kimazsolázza azokat az elemeket, ami neki tetszik. Holott egyszerre kell az összes lépést megtennünk, és folyamatosan ellenőriznünk kell menet közben, hogy, hogy rendben haladunk-e ebben a folyamatban. Így aztán a, a vasút ismét talpra vagy kerékre állhat. 20 éven keresztül elhanyagoltuk ezt a közlekedési módot. Tehát mindent lehetőséget az asztalra kell tenni, együttesen kell ezeket kezelni, mindenre figyelemmel átfogó módon, és ha a bizottság erre nem képes, akkor vállaljuk magunkra a munkát. Thank you, Mr. Kolicek. Köszönjük, Kolicek úr. Igen, köszönöm, elnök úr. Kollégi. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Byl právě proto, že nevyhovuje většině států aplikován. A můžeme se... Óva inteném a tisztelt jelenlevőket, hiszen az első csomagot nem alkalmazta még a tagállamok többsége. Beszélhetünk, amennyit akarunk a piacok megnyitásáról, de a 25 tagállamból, ahol van vasút, még egyetlen egy sem tett hatékony lépéseket arra, hogy az első csomagot alkalmazza remélem, hogy erre majd magyarázatot is kapunk. Hogy miért nem? Ha az RTMS rendszer az sokkal hatékonyabb. Ezek ugye a, te, a műszaki kompatibilitással kapcsolatos rendszerek, különböző mozdonytípusok vannak, ezek kompatibilisek, de a biztonsági szabályok nem kompatibilisek. Lehet, hogy jó a szabályozó, de ha a tagállamok nem akar megfelelni, akkor bajban vagyunk. Meg kell, hogy mondjam, hogy korábban minden gond nélkül lehetett keresztül kasul vasutazni Európában adminisztráció nélkül. Úgyhogy úgy gondolom, hogy végig kellene gondolnunk azt, hogy hogyan lehet segíteni a vasútnak. Mert azt hiszem, az első vasúti csomagnak az áttekintése nem segít. Köszönöm szépen. Ja, auch ich möchte der... Igen, én is szeretnék Szárák Jáni kollégának a kiváló dokumentumért köszönetet mondani, és úgy gondolom, kedves kollégák, egyértelmű, hogy egy dologról van szó, hogy mentesen mindenki hozzáférhessen a piachoz. A vitában egyértelművé vált azonban, hogy mindig két vitatott pont van, az egyik az infrastruktúra működtetője, a másik pedig a szabályozó hatóság. Éppen ezért természetesen nagyon sok minden erre az úgynevezett unbundlingra, a különválasztásra összpontosít. Vannak olyan tagállamok, amelyek pontosan ezt a holding struktúrát működtetik. És meg kell persze a tisztesség kedvéért mondani, hogy a könyvelői és a szervezeti különválasztás már most előírás. De nem erről van szó. Úgy gondolom, hogy ez a holding struktúra előnyökkel is rendelkezik, egyszerűen abban, hogy azok a munkatársak, akik egy bizonyos területen már nem szükségesek, mentesen át lehet rakni egy másik munkaterületre, nem kell elbocsájtani, és ez egy fontos ér, nem szabad elfeledkezni róla. Egy kompromisszumos javaslatot is tennék a következőt először az infrastruktúra működtetőre figyeljünk. Nagyon fontos lenne, hogy itt az infrastruktúra működtetők kerében pluralizmus alakuljon ki, és akkor mindenki, még a privát vállalatok is felelősséget kapnának, és végül is a részesedés és az átláthatóság is kialakulna. Nem szabad persze annyira átláthatónak lenni, hogy torzuljon a verseny. Ezzel a kompromisszumos javaslattal plusz azzal, amiről eddig beszéltünk, a nemzeti szabályozó hatóságokat lehetne erősíteni a belső problémák esetek szabályozásában, és akkor, hogyha majd kettő vagy három oldalú problémák vannak, és egy, kell, hogy legyen egy ilyen felettes hatósági, hatóság, amely kvázi mindent megold, akkor teljesen jól figyelembe vehettük volna a szubszidiaritás elvét, ami további lehetőség arra, hogy az összproblémát problémamentesen megoldjuk, és mindkét lehetőség előnyeit egy összekapcsoljuk. Köszönöm szépen, Starks úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dolog, amellett, hogy én is köszönetet mondok a, a jelentéstevőnek. Um, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a hálózatnak egyértelművé kell válnia, és a hálózathoz való hozzáférés. Nyilvánvalóan tudni kell, hogy mi áll rendelkezésre. Ez most még nem így van, és a szolgáltatásokat kínálók számára még ez mindig, illetve akik szeretnének belépni a szolgáltatás kínálásába, az továbbra is problematikus. A másik dolog a különválasztás. A bizottság a tagállamokra mutat a bizottság véleményét szeretném kérdezni arra vonatkozóan, hogy mi a vita abban a stratégia. Fontos-e most az, hogy itt most ebben az irányelven, ebben a, a rékázban a különválasztásról beszéljünk, vagy sem? Vagy jobb lenne, és ezt kérdezem a bizottságtól, hogy, hogy várjunk a fő szereplőknek a nyilatkozatára, mert ha erre szükség van, akkor valóban nem rikáztat kell végeznünk, hanem, hanem egészen más úton elindulni. A, a rikászt rikásztjának a rikásztja is lehetne persze. Bárcúr, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is az előadónak a, az anyagot. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nagyon hamar sikerült bekapcsolódnunk, és már most tárgyalhatunk erről. Nagyon sok mindennel egyetértek abból, amit el mondtak, és a szabályozás szempontjából én is úgy gondolom, hogy nemzeti szinten kell ezt kiépíteni. Ami a személyzettel, az 55-ös cikkel kapcsolatban, tehát az állandó személyzetet, hogy le lehetne váltani. Nos, a hosszú távú vasútinvestíció, ter, hosszú távú tervezés rendben van. Úgy gondolom, hogy ezt elfogadhatják másokat is, a tanács is. A szolgáltatások kiszervezése. Úgy gondolom, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nem szabad, hogy befolyásolja, tehát a, csak ebben az esetben igen, de hogyha a bürokratikus ráfordításokat növeli a, a leányvállalatoknál, a szociális dömping, stb., akkor az problematikus. Úgy gondolom azonban, hogy az interoperabilitás hiánya az, ami a legnagyobb probléma, és ez a második vasúti csomagban ezt mindenképpen már javítanunk kell. A különválasztásról pedig, nos, hát itt nem lesz hitvita, egyetértek azzal, amit Gros kollega és mások is mondtak. Egy picit, ami még hiányzik, ami az alkalmazottakkal kapcsolatos konkrét lista kellene arról, hogy eddig mit értünk el, még nincsen tanúsítvány, a, ez a nemzetközi vonatvezetői igazolvány, tanúsítvány, és ez hiányzik. A, vasút, a vasútnak, a sztrájk jogának a megkérdőjelezése. Nos, ez is egy olyan dolog, amit nem fognak szívesen az alkalmazottak elfogadni. Igazából szükségük van erre, hogy érvényesítessék jogaikat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Káncsián úr. Grazie Presidente, e grazie Deborah del lavoro fatto. Credo che la presentazione. Köszönöm szépen. Köszönöm én is Deborának a munkáját. Nagyon fontos ez a munkadokumentum, és érdemes figyelni rá. Szerintem ez az új verzió is jó, de az igaz, hogy nem szabad az új verziónak, az új verziójának, az új verziójához eljutni. Olyan piacra is van szüksége, amelyben az országok egymáshoz tudnak kapcsolódni. Ma 15, esetleg 20 százaléka vesz részt a nemzetközi közlekedésben. Versenyképesség is kérdéses sokszor. De a lehetőségeket ki kell használni a nemzeti közlekedésben is. Liberalizálni kell ezeket a szervez, ezeket még akkor is, ha nem lehet természetesen száz százalékban. Ehhez viszont átfogó európai szabályozó testületre van szükség, csak így lehet az egészet európai szempontból megvilágítani. Felmerül a kérdés ennek kapcsán, hogy hogyan lehet a biztonság és az engedélyezés terén európai ügynökséget úgy kialakítani, hogy az engedélyezés európai szinten egységes legyen, ami a különválasztást illeti. Úgy gondolom, hogy ennek a szükségessége nyilvánvaló. De figyelnünk kell, hiszen vannak olyan nagy vállalatok is, amelyek a szabadpiacon működnek, és ahogy említette az elnök úr is, meg kellene vizsgálnunk azt, hogy milyen hatása lesz mindenek. Tehát egy hatási tanulmányt kell készítetni. Fontosnak tartanám ennek keretében azt, hogy a vállalatok szabadon tevékenykedhessenek a piacon. És biztos lesz még további módavitára. Köszönöm szépen. Váczai úr, a következő zászóló. Köszönöm, elnök úr én is megköszönném ezt az átfogó munkadokumentumot szerzőjének, annak ellenőre, hogy van eh, ugyan vasúti csomagunk, az ágazat továbbra is alulfejlett, és nem eléggé versenyképes. A piac továbbra is megosztott, állampolgárok nem tudják teljes mértékben élvezni a közös vasúti térség előnyeit. Hasonló helyzet a teherfuvarozás területén tagállamok nem adnak elég pénzt a tenti projektekre, holott nagyon fontos ez az egész közösség szempontjából. Nagyon sok esetben nem csak a finanszírozás jelent gondot, hanem a politikai akarat hiánya, különösen a határon átnyúló projektekben nyilvánvaló. Ezért támogatom a bizottságot. Fontos, hogy a vasúti infrastruktúra finanszírozása javuljon, és biztosítsuk azt, hogy a tagállamok megfelelő pénzeszközeket irányozzanak elő időben a projektekre. Jó gondolat az, hogy kötelező öt éves infrastruktúrális terveket hozzunk létre, mert ennél is fontosabb, hogy a bizottság aktív szerepet játszon, és ellenőrizze a projektek végrehajtási folyamatát, melyeket a nemzeti tervekben rögzítenek. Köszönöm. Köszönöm, Fidanza úr. Grazie Presidente, mi associo ai ringraziamenti per eh, l'onorevole Serracchiani per questo lavoro introduttivo. Io credo che... Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom az előttem szólókhoz. Úgy gondolom, hogy vannak olyan elemek, amelyeket még egyszerűsíthetünk, de nagyon fontos a piac eh, liberalizálásánál és eh, nyitásánál, az, hogy energikusabban közelítsük meg a kérdést. Nyilvánvaló, hogy az elő, jelentéstehőhöz hasonlóan hangsúlyozunk, hogy mindennek a kölcsönösség elvét kell követnie. Egyébként csak nyilatkozatokat fogunk leadni, amiben semmi konkrét nem lesz. Azt is szükségesnek tartom, hogy létrejöjjön az Európai Szabályozó Hajottóság, amely igen erős hatáskörökkel rendelkezik, sokkal erősebbekkel, mint ahogy a szöveg azt mondja. És természetesen ezt a piac nyitásának is követnie kell. Európai mechanizmusra van szükség, amely a, a, külön, a, a, görd, a gördülő állomány engedélyezését is magára vállalja természetesen, és nem szabad, hogy ez maga akadályá váljon a piac fejlődésének. Nagyon tetszik a bizottság szövegében, hogy rendkívüli rendelkezések vannak azokra a vállalatokra, amelyek új technológiát akarnak alkalmazni. Ami a különválasztást illeti, és már a végénél tartok, ezt pragmatikus és óvatos megközelítést igénylő kérdés. A teljes különválasztás az infrastruktúra működtetőknél is azt eredményezheti, hogy emelkednek majd a költségek. Ugye ne felejtsük ezt el a vita során a szakbizottságban. De biztos vagyok abban, hogy találunk megoldást. Köszönöm. Tika asszony, két percben. Köszönöm, elnök úr. Én is csak gratulálni tudok az előadónknak, Kenny asszonynak. Ez az átdolgozott változat. Remélhetőleg kiteljesíti a belső piacot a vasúti szolgáltatások terén, és általában a szolgáltatások minőségét is javítja majd. Az uniós eh, vasúti ágazat további fejlesztésére szükség van, mert viszonylag relatíve kis területen relatíve nagy lakosságot tömörít az Unió. A szállításban pedig, a terszállításban pedig fontos szerepet kell, hogy játszon a vasúti ágazat. Elhangzott a javaslat, hogy minden fővárost kössön össze nagysebességű vasútvonal. Ehhez azonban komoly beruházásokra van szükség, és nem minden tagállam fordított erre megfelelő pénzeket, és így csökken az utasok száma, a szállított áruk mennyisége, és jó néhány is az alkalmazottak száma, és a globalizációs és kigazítási alap alkalmazására mégsem került sor, pedig nagyon sok munkahely szűnt meg az első vasúti csomag végrehajtásával kapcsolatban érdekes lenne megnézni egy elemzést, és úgy vélem, hogy szükség lenne egy európai szintű felügyeletre, mint az a távközlésben megtörtént. Az első mellékletben szerepel egy lista, amely az infrastruktúrára és ehhez kapcsolódó elemekre vonatkozik, amely a korábbi térkép szerepét veszett, mert nagyon vitatott kérdés lett volna. A szolgáltatások minősége nagyon fontos, de nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy ebben az ágazatban hány munkahely és milyen munkahely van. Köszönjük! száda úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy az előttem szólók már elmondták javarészt, amit én szerettem volna hozzáfűzni ehhez a vitához. A gördülő állományjal kapcsolatban is a részletekben rejlik a, az, a szörtök részletekben keresendő, ki fogja kompenzálni eh, azokat, akik az árengedményekből, komoly engedengedmények miatt komoly eh, bevitelkieséssel kell, hogy számoljanak, illetve felmerül a kérdés, hogy nem eh, diszkriminálunk-e azokkal szemben, akiknek jobb a gördülállománya, mint másoknak. Azonban, hogyha egy alkatrészt kell cserélni, akár 50 ezer euróba is kerülhet. Ez, hogyha egy egész vasúti kocsit kell a 20-25 5%-os engedmény nem lesz elég ösztönzés arra, hogy a gördőállomány megfelelően modernizálják. Talán jobb ötlet lenne, hogyha a vasúti kocsikat használó cégek számára hozzáférés biztosítanánk az uniós forrásokhoz, és talán megoldást találhatnánk arra, hogy a régi vasúti kocsikat, a régi kürtőállományt modernebbel váltsuk fel. A hosszú távú szerződések az infrastruktúra gazdálkodás szempontjából, illetve a felhatalmazása alapuló jogi aktusok is fontosak, de számomra az említett kérdés a legfontosabb. De, elnök úr, mégiscsak az volt a, vasúti csomagnak a célja, hogy az állampolgároknak jobb vasúti kapcsolatokat biztosítsunk, és a lehető legjobb szolgáltatást. Ez a vasúti csomag és ennek megvalósítása is ezt a célt szolgálja. De általában az a cél, hogy a különböző országokban különböző struktúrák vannak, személyzeti és infrastruktúra rendszerek és eszközök. De mégis egyfajta költséghatékonyságot kell kialakítanunk, költségmegfelelés, de nem minden áron, nem a, tel, a meglévő struktúrák teljes feladásával. A költségek eh, egymáshoz közet, közelítésére persze szükség van a szabad piachoz, de összességében azt szeretném mondani, hogy nem szabad semmiképpen minden áron való különválasztást. Erről nem lehet szó. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz ez a dokumentum. Nem így higylem a kolléganőt, nem, csak, ö, nem azért, mert ne lenne támogatottsága részünkről, hanem azért, mert nehéz lesz kreatív jó megoldást találni. Köszönöm. Köszönöm én is. Végül pedig ne asszony. De előtte hadd mondjam elé magam a jelentéstevőnek, hogy kiváló munkadokumentumot készített, olyat, amely megfelelő vitát ösztönzött itt a, a szobán, a termen belül is és kívül is, a vasutak iránt érdeklődők körében, és mindig szeretem azokat a dokumentumokat, amelyek lázba hozzák a vasút társadalmat. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az átláthatóság kérdése és a szabályozó szerepe. De emlékeztetném a tagokat arra is, hogyha jól emlékszem, akkor az eredeti kérdést, vagy ha hát állásfoglalást tárgyaltuk, akkor mi magunk is kértük a, az infrastruktúra különválasztását, leválasztását a szolgáltatóktól, fenntartóktól, úgyhogy egyfajta döntést hoztunk erről. Egy picit zavarban vagyok most, úgyhogy mondták, most különbözően többen mondták, hogy nem akarjuk ezt, pedig akkor elsőbről többséggel megszavaztuk mert, mert a cél előttünk ezt igazolta. Persze elfogadom, hogyha valaki megváltoztatja a véleményét, de vagy meggondolja magát, de hadd emlékeztessek azért mindenkit el, mert ez tény. És hát ugye mindig arra kell, hogy gondoljak, hogy végül biztonságos piacot kell a vasút számára garantálnunk. Tudom, hogy ez kicsi időbe telik, de ezt kell próbáljuk elérni, ahogy Dominik mondta. Én viszont amiatt aggódom, hogy amit itt hallottunk, hogy azt kell biztosítsuk, hogy amit mi teszünk, az ne jelentse azt, hogy a következő években majd egy másik vizsgálatra lesz szükség, azért, mert a tagállam hatására a bizottság nem tudta rávenni a tagállamokat arra, amit szeretünk volna elérni, és akkor majd a másik parlament megint egy rikasztot csinál, és aztán majd, amikor már mindannyian ö, még összebbek leszünk, akkor ö, ö, megint lesz egy rikászt. Szóval ne legyen felővizsgálat, felővizsgálat, felővizsgálat után, és ne legyen az, hogy a parlament csak követel, Nehogy az legyen, hogy egyszer csak valaki megnyomja, a, vagy meghúzza a csengőt, és azt mondja, hogy na hát, na hát, mit csinálunk. Rendben van, legyen rikázt, tekintsünk előre egy kicsit, igen, de azért figyeljünk arra, amit a jelentéstevő mond erről a dokumentumról. Persze nagyon várom majd a bizottság véleményét, meg azt is, amit a jelentéstevő majd a jelentés összeállít. De az átláthatóság az fontos, jelenleg nincs meg az az átláthatóság, aminek kellene lenni. Sem a vasút működtetőinél, sem az infrastruktúra működtetőinél. Ez tény, Pastorella úr. One minute. Egy perc. Egy percben. well, Mr. Chairman, if you give... Elnök úr, hogyha egy percet ad csak, akkor azt mondom, hogy a bizottság kitart álláspontja mellett. Ha több időt ad, akkor tudok válaszolni is a felvetésekre. Olaszul fogom ezt tenni még hozzá. Köszönöm. Köszönöm az előadónak a munkáját. Nagy figyelemmel hallgattam őt, őt is, és a többi hozzászólót is. Az, ezzel az átdolgozott változattal megpróbálja az Európai Bizottság azt garantálni, hogy az európai vasúti ágazata lehető legjobban működjön. Javítani kívánunk rajta, és nem forradalmasítani a meglévő jogszabályi keretet. Ezért van az, hogy három tagállam elleni jogsértési eljárás folyik. Pár megjegyzésem lenne még az Európai Bizottság egy nyilatkozatban fog Ehm, érinteni olyan kérdéseket, mint például a nemzeti eh, utasszolgáltatások liberalizációja. Egy csomag teljes átdolgozására csak időszakonként van szükség, de hát változnak az idők, és ezzel változniuk kell a jogszabályi kereteknek is. Eh, nem lehet mindig ugyanúgy, mint ahogy az Európai Unió működéséről szóló alapszerződés eh, is igen gyakran változik, úgyhogy a vasúti csomag csak követi ezt a tendenciát. Második megjegyzésem. Ez a jelentés, a szerekéni jelentés elsősorban az Európai Bizottság pár hónap ezelőtt kiadott állásfoglalását tükrözi, amely ha nem is egyhangulag értett enged az Európai Bizottsággal, de nagy részt egyetértett a mi javaslatainkkal. Az állásfoglalásukban átvették a javát a mi javaslatainknak. A szabályozó testlettel, vagy szabályozó szervezettel kapcsolatban. Nos, a vasúti hálózatra vonatkozóan léteznek Európa szerte különböző szabályozó testületek, azonban a hatásköreik nap tagállamról tagállamra jelentősen eltérnek. Szeretnénk, hogyha nagyobb függetlenséget élveznének ezek a felügyeletek, illetve a hatásköreiket, ha kiterjesztenék, amelyek amelyeket jelenleg még nem élveznek. Sokat hallhattunk arról, hogy a az európai szintű intézményesítésére van szükség ezeknek a szabályozó testeteknek. Nos, a koordináció, az információ csere szerintünk egyelőre célra vezető, bár nem kielégítő szintű. Az áruszállítási folyosókra vonatkozó rendelkezések esetében például, tehát úgy véljük, hogy el nem húznánk mi párhuzamot a távközléssel és az energiával teljes mértékben. Az európai intézményesítés folyamata el kezdődött ugyan, de például az energia területén a nemzetközi szabályozó testületek koordinációs ügynökségéről beszélhetünk, a távközlés területén pedig egy olyan szabályozó testületről, amely egyesíti a nemzeti eh, felügyeleteket, tehát az európai intézményesült felügyelet eh, igazából nem létezik a távközlés és az energia terén sem. Igazából csak a folyosókra vonatkozó európai szintű felügyelet látszik reálisnak. A vasúti ágazatban fizikai kapcsolat van az infrastruktúra és a gördülő állomány között. Nemzeti, olyan nemzeti szabályok, vannak életben, amelyek meghatározzák a vasút ágazat szervezését. Ezért elválasztanám itt a gazdaság és a jogi, valamint a technikai jellegű rendelkezéseket, hiszen az egyik a verseny, a piaci hozzáférés szabályozza, másik pedig mondjuk a technikai normákat, követelményeket, a biztonsági előírásokat. Ez, ez egy teljesen más lapra tartozik. A 2004-es, 2006 óta végre eh, hajtott eh, csomaghoz eh, tartozik ez. 2012-ben újra visszatérünk ehhez a gazdasági és jogi szervezési kérdésekkel, de még egyszer mondom, külön választva a technikai kérdésektől. A díjakkal és árszabással kapcsolatban jó volt hallani az, hogy a vasút pénzügyileg sajátosságukat eh, mutat. Egyértelmű meg kell határozni a felelősségi keröket, és az infrastruktúra pénzügyi kiegyensúlyozottságát biztosítani kell az Európai Unió egészében. Ez azonban a, a nemzeti tagállamokhoz tartozó infrastruktúrára gondolok, hosszú távú szerződések eh, tekintetében is pénzügyi megállapodásra van szükség. Ezek az átdolgozott verzió alapján kötelezőek lesznek, azonban a pénzügyi eh, eh, megállapodásokra vonatkozó átláthatóság roppant fontos, hogy elkerüljük a keresztfinanszírozást, a kereszt támogatásokat, ami a díjszabást illeti, TMS bónuszról beszélt valaki, és alacsony zajkibocsátású gördülő állományba való beruházások szükségességéről. Ezek nagyon érdekes elemei az új eldolgozott verziónak. A külső költségek internalizációja felmerült már az euró vinyettel kapcsolatban. A két javaslat között számos párhuzamosságot vélek felfedezni. Az európai jelzőberendezés rendszerek biztosítanák az interoperabilitást. De ki fogja ezeket a költségeket viselni? Az Európai Bizottság nem kíván senkire sem ráerőltetni egy megoldást. Egy bizonyos fajta eh, bónusz-málusz eh, rendszert eh, javasolunk, de lehet ez tagállami ügy is, hiszen a tagállamok felelőssége az, hogy kiegyensúlyozzák a költségvetéseket, de hát ezek nem óriási pénzek, itt csak ösztönzőkről van szó. A pénzügyi berendezkedés sajátosságai és, a, és fontossága kérdésében. Annyit tudok hozzáfűzni a kérdésekhez, hogy az új tőke, a tőkeinjekció, a, illetve a munkahely, új munkahelyek teremtése érdekében valódi komoly beruházásokra van szükség, és a vasút és más közlekedési módok, szállítási módok között igazi versenyt kell kialakítani, ez a díjszabáson keresztül valósulhat meg. A kapcsolódó szolgáltatások ügye igen fontos eleme a javaslatunknak, a szabályozó testületek hatásköröt, hatásköreit kiterjeszteni kívánjuk a kapcsolódó szolgáltatásokra is, a szolgáltatók, vasúti szolgáltatók függetlensége a domináns piaci szereplőtől, ez nem mond ellent az unbundling, a szétkapcsolásnak, ez éppen a következetességet kívánja biztosítani. A jelenlegi jogszabályban a a szolgáltatókörről szó sincs, csak az infrastruktúra fenntartóiról és üzemeltetőinek a függetlenségéről. Pedig gyakran eh, a domináns piaci szereplő eh, gátolja a piaci versenyt. Éppen ezért a kapcsoló szolgáltatásnak ugyanazt a függetlenséget eh, kell garantálnia, mint ezt tettük a korábbi esetben. Tehát a szervezeti függetlenség és döntéshozatali függetlenség roppant fontos. A bizonyítás terhét természetesen egy másik alternatívaként is fenn kell tartani, különösen akkor, hogyha megtagadjuk a szolgáltatáshoz való hozzáférést. És akkor ugye ott van ez a mondás, hogy use it or eh, lease it, tehát, hogyha két éven keresztül valami, nem használnak egy bizonyos vasúti szolgáltatást, akkor a szolgáltatónak lehetőséget kell adni arra, hogy felhasználja továbbra is, vagy más szolgáltatóknak fel kell, hogy kínálja. Tehát nem szabad, hogy bezárja, vagy leállítsa a szolgáltatást. Tehát használja, vagy adja bérbe. Ne záruljon be a piac. Ez a célja ennek és azt hiszem, hogy a, eh, ami most jön, az tulajdonképpen a legérzékenyebb kérdés, az eh, a vasúti társaságok és az infrastruktúra működtetők eh, teljes különválasztása. Nagyon bátor az elképzelés, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy végigjárjuk az utat, függetlenül a legfontosabb funkcióktól. Vannak olyan tagállamok, ahol persze a dolgok, ahol ez a különválasztás nagyon jól működik, de az is igaz, hogy a, az energia és a telekom az két teljesen más ágazat. Nem biztos, hogy ami ott működik, az a vasútnál is működik. A vasúti ágazatban a bizottság más utat is határozott meg. A 2001-es vasúti csomag ugyan igen élénk politikai vita tárgyává vált, nagyon nehéz is volt ezért azt továbbvinni. A kompromisszumokat természetesen elfogadjuk, de azt is szeretnénk, hogyha az egy működő kompromisszum lenne. Ez az oka annak, hogy bizonyos tagállamokkal a tagállamokat az Európai Bíróságnál bepereltük, hiszen a különválasztásra igenis szükség van. Jelenleg azonban nem garantált dolog ez. A 2001-es kompromisszum pedig ezt a ezt magában foglalta a vállalat struktúrájától, vagy az infrastruktúra működtetéjétől függetlenül, a, ahol különválasztásra van szükség, ott a holdingok mégsem teszik meg, mégsem választják külön a két területet, mondjuk 8-ból 7 esetben. Éppen ezért, mint mondtam, tehát a bíróságnál várjuk a határozatokat, nagyon érdekes lesz. Persze nyitottak vagyunk, nyitottak vagyunk arra, hogy a törvényalkotó mit fog dönteni, ugye a parlament és a tanács. Aztán az átruházott jogi aktusról a vasúti ágazat rendkívül bonyolult, egyetértek az elnök úrral, nem csak azért, mert politikai érdekek is vannak, hanem azért, mert technikai döntéseket is figyelembe kell venni, abszolút műszaki jellegű dolgokat, amelyek a politikai életet is befolyásolják. Erről viszonylag gyorsan dönteni kell. Természetesen a Lisszaboni szerződés lehetőségeit is ki lehetne használni, és kértük azt is, hogy a mellékleteket vizsgálják át. Ugye az új verzióban a, az átruházott jogi aktusokról is van szó. Az együttdöntési eljárásba lehet, hogy vissza kellene valóban eh, hozni. Vajon a mellékleteknél nem tudom, hogy a hagyományos komitológia eljárása nem lehetne majd a későbbiekben módosítást vinni. Hát, köszönöm. Van-e még valami, amit a jelentéstevő hozzá kíván tenni? Igen. Ja, először is nagyon ritkán hallok ennyi érdekes dolgot, úgyhogy köszönöm a kollégáknak akik részt vettek a vidában, de különösen azoknak a köszönöm, akik eh, igen fontos eh, gondolataikkal javítják majd a jelentést. Az indokolásban már különböző formában szerepelnek eh, az eddigi legfontosabb eljárások, és maga a munka lépéseit is próbáltam meghatározni, de ettől függetlenül inkább politikai jellegű megjegyzéseket szeretnék most röviden megfogalmazni, olyanokat, amelyeket a vita során most álltak össze bennem. A teherszállítás. Még, még a 11%-ot sem éri el a vasúti teherszállítás, a személyszállításban egy kicsit a magasabb a vasút aránya, de természetesen nagyon sok államnak az európai érdekek érvényesítése miatt jelentős források forrásokat kell biztosítani. Az első vasúti csomag alapján már történtek erőfeszítések és lépések, 25 különböző modellünk van mégis különböző, 25 különböző vasúti modellünk. Azért nem 27, mert Máltának és Ciprusnak egyszerűen nincs vasútja. Ez három rövid megjegyzés volt. Egyébként pedig kérem minden kollégát, hogy ambiciózus legyen. Van, aki azt mondta, hogy legyünk pragmatikusak, van, aki azt mondta, hogy legyünk óvatosak. Én azt mondom, hogy legyünk bátrak. Hiszen megoldást akarunk találni, mégpedig egy olyan rendszer számára, amely gondokkal küzdködik. Persze ezek csak javaslatok, de mindent figyelmesen meghallgattam, a bizottságot is. Ami az alkalmazási területet illeti, nos én is egyetértek azzal, hogy a nemzeti rendszert valóban e, ki kellene terjeszteni, és nagyon kielégítő volt számomra azt tudomásul venni, hogy a kollégák támogatni fognak engem ebben, illetve abban, hogy egy európai szabályozó hatóságot próbáljunk valahogy megtalálni. Valóban ez lenne a megoldás. Természetesen az első szakaszokat is figyelembe kell venni. A nemzeti szabályozóknak függetlennek kell lenni, megfelelően felszerelve pénzügyi és személyzeti forrásokkal, hálózatok, kell a nemzeti szabályozók között kialakítani, de tovább is kell lépnünk, és az európai szabályozó hatóságot kell majd célként kitűzni magunk elé. Ez fontos mert ha nem sikerül most egy független testületet létrehoznunk, akkor felesleges beszélgetnünk. Hogyha nem sikerül újra ezeket a gondolatokat és szabályokat megfogalmaznunk, akkor a bizottság minden egyéb norma javaslatának a végrehajtása nehézkesé válik, illetve lehetetlené. A finanszírozással kapcsolatban pedig egyetértünk, végre kell hajtani az egészet, aztán javaslatot tettek még az öt éves tervekre, ezt is mintha támogatták volna, biztos. A tanúsítványozás, engedélyezés, ez már nem a Rikásznak a hatáskörébe tartozik, a bizottságnak ebben igaza van, de azért legyünk igen csak bátrak és ambiciózusak. Az, a vasúti csomagot először kössük újra, és aztán majd a különböző szempontokra jobban tudunk koncentrálni az újakra. Köszönjük szépen. Úgy gondolom, ha az első pontokat jól megoldjuk, akkor a liberalizálás, biztonság pluszként megjelenthet majd. Sterszó sajnos már elment, nagyon sajnálom, de a bizottságnak akkor hadd mondjam el, hogy persze tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Bíróság határozataira kell várnunk, de azt hiszem, mégiscsak fontos, hogyha végre megint a politika kapna primátust, különösen a vasúttal kapcsolatban. Persze, az Európai Bíróság majd nyilatkozik. A bíráknak meg kell találniuk a belső piacra vonatkozó szabályokat, de hát mégiscsak mi vagyunk azok, akik a belső piac alakításában a legfontosabb szereplők vagyunk. És úgy gondolom, hogy folytatni kell ezt az ambiciózus projektet. Elnök úr, a parlamenti határozatra is emlékeztetett a 2010-es júniusira, hogy ott is néhány fontos dolog jelent meg, például a különválasztással kapcsolatban. Hát erről hadd mondjak még egy pár szolkot. Dolgot a különválasztásnál, ne felejtsük el, a következőket. Ugyan én laikus vagyok, és nincsen eh, megfelelően kialakított szilárd véleményem, de azért vannak előfeltételeket, amiket ismerünk. Nehogy az legyen, hogy a 25 rendszer közül egyet kiválasztunk, a németet, az olaszt vagy akármelyiket, hanem a legjobb gyakorlatokból egy egységes európai rendszert kell eh, kialakítanunk, egyszerű szabályokat, amelyeket minden ország alkalmazni tud. És az egyik ilyen szabály pont a különválasztás. Beszélnünk kell még majd róla, hogy milyen jellegű különválasztást akarunk, de szükség van erre. Egyszerűen fontos döntés, és a parlamentnek meg kell tudni hozni ezt a döntést. A Lisszaboni szerződés értelmében amúgy is új jogköreink vannak, és éljünk ezekkel, még akkor is, hogyha politikai döntésekről van szó. Csáni, non vorrei star qui a fare recasto. Elnök úr, mindjárt befejezem. Fiatal vagyok, de nem szeretnék tíz év múlva is itt ülni, hogy az, illetve itt ül igen, de nem szeretnék újra meg újra a rikász rikásztának a rikászjáról beszélni. Most csináljunk, most javítsuk, legyen forradalmi, de ne üzenjünk hadat a vállalatoknak. Ragadjuk meg a lehetőséget, és ne roncsuk el. Köszönöm szépen. Köszönöm, ön a legfiatalabb közöttünk. Úgyhogy ez még az ön életében biztosan változik majd a dolog, ha a miénkbe nem is. Hadd emlékeztessem arra a képviselőtársamat, hogy a jelentés tervezet márciusra várható, és a szakbizottságunkban májusban szavazunk róla, és a júliusi plenárison kerül terítékre. Köszönöm a munkadokumentum elkészítését, meg a vonatkozó vitát, Ennyi volna mára. Holnap kilenckor folytatjuk. Több megállapodás témájával, mentesítési eljárások vitájával. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm a tolmácsoknak és a jeltolmácsoknak a munkát.